Folytatjuk a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság ülését. A napirend értelmében a kettes pont a napirend elfogadása, és szeretném megkérni a képviselőket, hogy nézzék meg a napirendet, hogy van-e valamilyen javaslatuk a 13-as pontunkhoz van egy javaslat, és pedig az, hogy ezt töröljük. És pedig Gurmai asszony felelős a gender mainstreamingért az AFKO bizottságban, és úgy határozott, hogy nem szeretne módosítót benyújtani, a 13-ashoz, és így ez lekerül a napirendről. A 14-es Záborská asszony témája, és Záborská asszony kérésére úgy határoztunk, hogy elhalasztjuk a következő ülésünkig. Tehát a 14-es elhalasztásra kerül. A 15-ös, amely eh, Gyanakadákis asszony véleménye, szintén átkerül a következő ülésre. Így összefoglalva a 13-as, törlésre kerül, a 14-es és a 15-ös pedig elhalasztásra kerül a következő ülésig. Nem tudom, hogy van-e valamilyen fenntartás ebben a tekintetben a változások miatt. Akkor áttérünk a hármas napirendi pontra, és ezek a közleményeim. Szeretném informálni a jelenlévőket két meghallgatásról. Az első november 30-án, tehát holnap találkozunk a interparlamentáris bizottsággal, hogy hogyan könnyíthetjük meg az európai családok és az európai polgárok életét. Tehát ez holnap kerül megrendezésre, megszervezésre, mindenkit szeretettel várunk. Ezen kívül van még egy nyilvános meghallgatás december 1-én, és pedig 15 órától 18 óra 15-ig. Ez egy nyilvános meghallgatás, és pedig a halászati bizottság és a mi szakbizottságunk között, és ez pedig a halászati területen várható tendenciákkal foglalkozik, tehát itt is mindenkit szeretnénk üdvözölni, aki érdeklődik. A négyes pont a szeptember 28-29. ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Amennyiben senkinek nincsen kifogása a jegyzőkönyv elfogadása ellen, a jegyzőkönyvet mappáikban megtalálják, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Akkor tovább megyünk az ötös számú napirendi pontra, ez pedig a romák integrációjának Európai Uniós stratégiája. Egy nagyon érdekes, nagyon aktuális téma. A LIBE szakbizottság foglalkozik a kérdéssel, a felelős előadó a LIBE bizottság részéről Járóka asszony. Örülünk, hogy Járóka asszony eljött, hogy szót kapjon, hogy bemutassa a jelentést a módosítókat, és holnap kerül sor bizottságunkban a szavazásra. Tehát most járóka asszonynak adom át a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem sok időt fogok felhasználni, nagyon örülök, meg vagyok tisztelve, hogy a Liber Bizottság jelentéstevéket, és ennek az e bizottságnak az alelnökeként szólhatok, hiszen ez a bizottság az elmúlt öt évben nagyon hatékonyan dolgozott. A roma nők jogaiért nagyon sokat küzdött, saját kezdeményezésű jelentés készült ebben a témában. Tehát számomra a konklúziók elkészítése a Libe jelentés kapcsán, a módosító kapcsán könnyű volt a feladatom, hiszen az önök támogatására, tapasztalataira támaszkodhattam. Mit is szeretnék kiemelni? A következő pontokat emelném ki. Ha elolvasta a jelentést, láthatja, hogy sokkal jobban inkább szolgál a jogalapról, európai szintű jogalapról, jogi kérdésekről, inkább leírja, hogy az intézményi keret hogy kellene kinézzen, nem annyira politikai ajánlásokat tartalmaz, tehát igazából nagyon keveset lehet beírni a mi bizottságunk részéről, ami a legfontosabb üzenetek lennének a mi képviselőnk nevében, az egész parlament szempontjából nagyon fontos az, nagyon rossz a roma számozáson nők munkanélküliségi rátája. A kommunizmus idején a roma nők dolgoztak, Magyarországon 60%-uk foglalkoztatott volt. Ennek nagy hatása van a család életére, a gyerekek életére. Ezek a roma nők sokkal jobban ki vannak szolgáltatva a munkanélküliségnek, amikor nincsen munka, nincsen étel, sokkal jobban ki vannak tévenek, mint a férfi társaik. Ami a kutatásból kiderül, a diszkrimináció, amelyet szembenéznek ezek a nők, a diszkrimináció nem vethető össze a férfiakkal szembeni diszkriminációval, ugyanabból az etnikai közösségből érkező férfiakkal kapcsolatban, vagy pedig a többségi nőkkel kapcsolatban is. Azt találtuk, hogy többszörös hátrányos, többszörösen hátrányos helyzetben vannak. Öt módosítót terjesztenék be a Liber Bizottság szövegéhez. Az első az a kapcsolatos, hogy nagyon fontos lenne az önálló, vagy a, a, az egyéni vállalkozás ösztönzése. Ha megnézzük, a férfiak között is magas a munkanélküliségi ráta ők is tehát szenvednek a munkanélküliség irátától, Akkor is, a minden szétesik, akkor is a férfiak nem kirekesztődnek a munkerőpiacról. A kutatás azt mutatja, hogy nagyon súlyos konzekvenciái vannak a család működőképességére vonatkozóan, és mindig a nő, az asszony a gyerekekkel az, aki ott van, aki összetartja a családot, aki keres munkát, aki, aki próbál valamit tenni, sokkal nehezebb a férfiakat ösztönözni. A vezetőkutatók helyi a helyszínen végzett kutatásaiból azt lehet levonni következetésként, hogy a nők sokkal aktívabbak. Jó lenne a nőket segíteni a munkaerőpiaci integrációban, hiszen nagyon nehéz egy roma családot összetartani, egy európai kontextusban egyre több gyermek intézménybe kerül, gazdasági okokból kifolyólag, és ez ellen fel kellene lépni amellett, hogy visszaadjuk a gazdasági fenntarthatóság lehetőségét. Ha a közszférában nem engedjük be a romanőket, ha nem tekintjük őket partnerként minden döntéshozatai szinten, ez a partnerség nem lesz sikeres. Nem lehet elképzelni a partnerséget anélkül, hogy bevonnánk a romanőket sokkal jobban fel kell őket készíteni, a roma női szervezetek segítségével a nőket fel kell készíteni erre a fontos szerepvállalásra. Úgy gondoljuk, hogy helyi szinten, nemzeti és nemzetközi szinten nagyon fontos, hogy a nők döntéshozatali pozícióban legyenek, az ezekből a, ebből a háttérből kezdő nők, nem ők a családfők a mai európai családokban, de nagyon hatékony szerepet játszhatnak a helyi közösségben. Ahol a példák bemutatták, hogy bár nagyon kevés hatékony roma női szervezet van, de amely szervezet hatékony, kiderül, hogy ők valóban igazi változást hozhatnak. Ez a második pont. A harmadik pont ö, csatlakozik az előzőhöz. Ugye azt mondtam, hogy mennyire keveset tudtunk beépíteni ebbe a jelentésbe. Bizony gondoltam, hogy hát nagyon kevés helyünk volt, tehát nagyon fontos volt. Ami a nemek között egyenlőséget illeti, ez egyik fő célja kell legyen az európai ö, roma stratégiának. Ennél többet nem tudtam tenni. Remélem, hogy a tanács és a bizottság komolyan veszi ezt. Azt nagyon fontos az ágazati és többszörös hátrány elleni küzdelem. Ez a mi női jogi Bizottságunk nagyon sokat tett. Az utolsó pont az adatokkal kapcsolatos. Láttuk, hogy mennyire kevés adat van a nemekre vonatkozóan. A roma stratégia esetében nagyon fontos lépés lenne, hogy felmérnénk, hogy milyen végrehajtási hiba százalék van. Nagyon fontos, ha, ha lenne hatástanulmány. Valóban értékelni kell az adatok segítségével korszerűsíteni lehet, aktualizálni lehet a stratégiát. 20-30 éves időtartamról van szó. Az adatok nagyon fontosak, fel kell frissíteni, ha megengedik. Holnap szeretném önöket meghívni. Tudom, hogy önök közül nagyon sokan érdeklődnek a tudományos ö, ismeretek iránt, és néhány kiemelt kutatót meghívtam, egy bolgár, roma származású kutató nő, másik pedig Monika Roziditút, aki 15 éve dolgozik a helyszínen, egyikük Magyarországon, másikük Olaszországi Roma táborokban dolgozik. Holnap a tudósoktól sok mindent tanulhatunk délelőtt, és délután szeretném Önöket meghívni a Libe Bizottság meghallgatására, amely egész napos lesz, mert folytatjuk december 1-én és délig. Nagyon szépen köszönöm. Tack. Köszönöm szépen. Járóka asszony, a bizottságunk nevében szeretném megköszönni a meghívást. Holnap délután lesz aktuális, elmegyünk. Szeretném megköszönni Járóka asszonynak a munkát, hiszen tudjuk, hogy milyen ismeretekkel rendelkezik, milyen tapasztalatokkal ebben a kérdésben. Mindenképpen tudatosítani kell a roma rétegek helyzetét, hogy hiányzik a munkahely, képzési problémák vannak, mély szegénységben élnek nagyon sokan. Ezt tudatosítani kell az európai polgárokban, és főleg a roma nők halmozottan hátrányos helyzetét. Köszönöm szépen, most pedig a képviselőknek adom át a szót. Cornelissen asszony kért szót, és kap. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Járóka asszony. Ez nagyon jó jelentés. Valóban ön szakértője ennek. Ez nyilvánvaló, és tudom támogatni az összes módosítót. Egy valami, valamit kicsit hiányolok, azt hiszem nagyon fontos lenne belevenni valamit a jó gyakorlatok cseréjéről. Amikor a Hollandiában erről tárgyalunk, amikor alig van, ahol alig van roma és alig vannak ilyen problémák, akkor a sztereotípia az, hogy nem érdemes fellépni, soha semmi sem fogja megváltoztatni a romák helyzetét. Ez természetesen értelmetlenség. Van jó gyakorlat, és azt el kell terjeszteni. A jó gyakorlat önkormányzati szinten van. Az önkormányzatokat kell arra ösztönözni, hogy cseréljék ki a tapasztalatokat. Azt hiszem nagyon jó lenne, hogyha ilyesmit be lehetne venni. Még egy gyors kérdés az eljárásról, a módosítókkal kapcsolatban. Nem értettem egész pontosan, ezek azok a módosítók, amelyeket a libében be fog mutatni. De mi erről szintén fogunk holnap szavazni. Nem látom világosan, hogy van-e lehetőségünk bármit is bemutatni. Nem voltam ott a koordinátorok ülésén, de hogyha ezt elárulná. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Cornelissen asszony. Most pedig a bizottság képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm köszönet járok a Léviának ezért a jelentés, és egyáltalában a szakbizottsági és az európai parlamenti munkáért, hogy felhívta a figyelmet a romák helyzetére. Más lehetőség is lesz a bizottság számára, hogy kifejezze véleményét. A ülésen is jelen leszünk csak néhány háttérinformációt mondanék arról, milyen munkát végzünk ami a romákat illeti, tudjuk, hogy milyen komoly diszkriminációval kell szembenézenek minden tagállamban, az Európai Unióban. A többségük marginalizált, szegény sorsban sinylődik. Az Európai Unió 2010-ben egy irányelvet fogadott el a diszkrimináció, a fai alapú diszkrimináció ellen, és ebbe a romák is beletartoznak. A diszkrimináció ellenes szabályozáson túl még sok minden tehető, például az áldozatok védelme. Továbbra is fellépünk ilyen irányban, és együtt dolgozunk azokkal a szervekkel, amelyek egyenlő bánásmódot kérnek a különböző tagállamokban. Ami a politikát illeti, 2008-ban a bizottság kiadott egy dokumentumot a politikákról, és a tagállamokat arra ösztönzi, hogy illesz -e be a romákat a társadalomba, de sokkal többet kell tenni az EU szinten és a tagállami szinten is, hogy ez a munka hatékonyabb legyen. Áprilisban idén megvizsgáltuk, hogy az elmúlt két évben mit sikerült elérni, és most először a bizottság egy közeményt adott ki, a romák társadalmi gazdasági beilleszkedéséről. 2008-ban azt hangsúlyozok, hogy milyen fontos itt még jobban, mint máshol, nemi a nemek közti egyenlőségért, esélyegyenlőségért tenni, hiszen a roma nők különösen vannak téve a diszkriminációnak. Látunk erre példát, például az óriási munkanélküliségi arány, illetve a családon belüli erőszak, a depriváció is erre utal. Tehát oda kell figyelni a nemek közti esélyegyenlőségre a roma társadalmon belül. A szeptember elfogadott stratégia ilyen prioritás is tartalmaz. Az első prioritás a gazdasági függetlenség. A gazdasági függetlenség teszi lehetővé, hogy a férfiak és a nők a saját jövőjüket alakítsák. A 2020-as EU stratégia a női és férfi foglalkoztatás célját 75%-ban tűzte ki. Szeretnénk, hogyha közelebb kerülnék hozzáférhetnek a nők ehhez és a munkaerőpiacok piachoz. A roma nők állnak a legtávolabb ettől, tehát rájuk kell odafigyelni. Mint tudják, az Európai Bizottság szeptemberben úgy döntött, hogy egy belső mechanizmust állít fel a bizottságban, és megvizsgálja először, hogy a tagállamok hogyan használták fel a strukturális és más EU alapokat az integrálásra a biztos erről is szólt a Libe meghallgatáson, de reméljük, hogy az első eredményeket már azért végén be tudjuk mutatni. Áprilisban a bizottság be fogja mutatni azt a közleményt, amely arról szól, hogy milyen európai keretet képzel el az integrálásról. A tagállamok a foglalkoztatás ügyben és az oktatásban is oda kell figyeljenek olyan sérülékeny csoportokra, mint a romák. Ez nagyon fontos például járok a jelentése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pike asszony, az információkat. És mielőtt Járóka asszony kap ismét szót. Visszatérnék Cornelissen asszony kérdésére. A koordinátorok júniusban úgy döntöttek, hogy nem írunk saját véleményt, hanem elfogadjuk a módosítókat, és ezeket a módosítókat hozzáfűzzük a LIBE szakbizottság anyagához. Tehát formálisan elfogadjuk a módosítókat, és ezeket pedig a LIBE szakbizottsághoz juttatjuk el. A módosítók határideje január eleje, így a LIBE szakbizottságban februárban lehet szavazás. Most végezetül pedig záró megjegyzésekért járók asszony kap ismét szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, ami itt történik, és minden szava nagyon kellemesen érint. Köszönöm szépen. Ez nagyon csak a következő hónapokban sikerül kihozni ebből a dokumentumból. Még egy szó, hogyha szabad. Az egyik legalapvetőbb pontja a jelentésemnek a gazdaság érvelésen túl, hogy a ö, romák kapjanak ö, újra jogot a munkához, és akkor jobb lesz az életük. Nos, ezen ö, túl ez egy olyan konklúzió, amely sokak számára csak a második. Az első az a diszkrimináció ellenes irányelv alkalmazása a romákra. Kollégáimmal együtt úgy gondolom, hogy támogatjuk az önök álláspontját. Az egész roma kérdést csak akkor érjük meg, hogyha a RAISE irányelv rendesen működik fontos ezt az üzenetet Európába közreadni az esélyegyenlőségről és a fai alapon történő diszkrimináció elleni irányelv éppen erről szól. Ez ö, enyhíthetne a ö, jelenlegi európai helyzeten, ahol diszkrimináció van a romák ellen. Hogyha ezt az üzenetet sikerül hangosabban továbbadni, ehhez kérem a ö, segítségüket és azt javasolnám, hogy vizsgáljuk meg, hogy a nemzeti szintű hivatalok hogyan tudják megoldani a diszkrimináció mentességet a helyszínen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Járóka asszony. Holnap szavazunk a módosítókról amelyekkel majd a Libe Bizottság foglalkozik. Akkor visszatérünk a napirendünkre, és pedig a hatos napirendi pontra, mely címe a nőkes sújtó szegénység megjelenési formája az Európai Unióban. Az 50-es pont értelmében a Foglalkoztatási Bizottsággal közösen foglalkozó témával Plumb asszony foglalkozik bizottságunk részéről a kérdéssel, a foglalkoztatási bizottság részéről pedig Szimme asszony. A nőket sújtó szegénységet az egész világban megtapasztaljuk. Azt látjuk, hogy a szegénység egyre inkább női arcot kap. És a szegénység női arca az Európai Unión belül is megjelenik. Most Plumb asszonynak szeretném átadni a szót, hogy felvezesse a témát. Plambasszony, öné a szó. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Már az elejétől kezdve, az elején szeretném hogy nagyon örülök annak, hogy én vagyok a téma jelentéstevője. Ez egy nagyon fontos téma, nagyon fontos kérdés, amelyet meg kell oldani, <clears throat> amelyet nekünk kell megoldanunk európai szinten. Saját kezdeményezésről, jelentésről van szó, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani támogatásért. Köszönöm, hogy segítettek szeptemberben megszervezni a meghallgatás erről nagyon fontos kérdésről. Ami a jelentést illeti, természetesen tiszteletben kellett tartanom az eljárást az Európai Parlament teljes szabályzata értelmében, és éppen ezért, amit most néhány kulcsfontosságú elemet emelnék ki, amely úgy gondolom, amely szem, saját szemszögömből, illetve a meghallgatás eredményeképpen megtaláltuk Európában a szegénység női arcát. Miről is van szó? A szegénység 3G-vel jellemezhető. A 3G a geográfiai, földrajzi, a generációs, illetve a gender, a nemek szerinti megoszlás kérdését tartalmazza. Második dolog. Most ott tartunk, hogy az összes tagállamnak megszorító, gazdasági megszorító intézkedéseket kell bevezetnie annak érdekében, hogy a pénzügyi, gazdasági válsággal fel lehessen venni a harcot. Nagyon fontos az átfogó elemzés készítése, mielőtt bevezetnénk a megszorító intézkedéseket. Figyelembe kell venni persze a nemek kérdését. A nők áldozatai a szerkezet átalakításnak, kivetképpen a közszférában, a nők az áldozatai a költségvetési csökkentő intézkedéseknek, és természetesen a válság hatással van az idősekre, a fogyatékkal élőkre, és általában az összes érzékeny, kiszolgáltatott csoportra nagyon negatív hatással van. A recesszió hatása sokkal súlyosabb ezen esetekben, mint a többi csoportnál. Tehát ezek a ö, többszörösen hátrányos helyzetű csoportok vannak leginkább kiszolgáltatva egy fiatal vagy idős nőkre gondolok, bevándorló nőkre, etnikai kisebbséghez tartozókra, egyedülálló anyákra, vidéken élő asszonyokra és másokra gondolok. Jelentésem azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi a helyzet a női szegénységgel, a szegénység női arcával. Több érdeket fogalmazok meg. Az első a szegénység elnői esedésével kapcsolatos. Éppen ezért azt javaslom, hogy nagyon is kemény, fontos intézkedéseket hozzunk. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament az bizottsággal együtt el kell fogadjon egy európai nőjogi kártát. Ez az európai nőjogi kárta, vagy nyilatkozat velünk, vagy az Európai tehát az Európai Parlamenttel és másokkal konzultálva kell azon gondolkoznunk, hogy javítsuk a nők jogait. A tagállamoknak figyelembe kell venni a nemekre vonatkozó kérdéseket is a gazdaság élénkítő programjaik bevezetésénél. A másik nagyon fontos dolog, amelyet említenék, a munkaerőpiaci politikákhoz és a szociális védelemhez kötődik. Szükség van ezen intézkedésekre, így lehet fellépni a női szegénységgel szemben. Ha megengedik, megemlíteném azt, hogy szakbizottságunk megerősített együttműködésben dolgozik együtt a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsággal. A Foglalkoztatási Bizottságban már elfogadták, jóváhagyták a véleményt, amely erről jelentésről készült. A harmadik dolog, amit említenék, harmadik terület kapcsolódik a család élet és a munka összeegyeztetéséhez. Kivetképpen a szegénységben élő nőkre vonatkozóan, vagy azokra a nőkre vonatkozóan, akik ki vannak téve az elszegényedés veszélyének. Ami a család és a munka összeegyeztetését illeti, most hát felül kellene vizsgálni a gyermek intézmények kérdését, figyelembe kell venni, hogy Barcelonában 2002-ben milyen célokat dolgoztunk meg. Ugye ott szerepelt az, hogy kidőztünk célokat 2010-re vonatkozóan, és amit 2002-ben meghatároztunk, az távolról sem fog megvalósulni, pedig itt van már 2010. Most szeretnék szólni az idősebb nők körében kialakuló szegénységről. Megfelelő eh, társadalombiztosítási rendszereket kell kidolgozni, az olyan emberek számára, akik családtagjaikat ápolják, idős, beteg, fogyatékkal élő családjaikat ápolják. Nagyon fontos kiemelni azokat az idős nőket, akik nagyon alacsony nyugdíjat kapnak. Meg kell néznünk a, a szegénység és a nők ellen elkövetett erőszak közötti viszonyt is fel kell tárni. Tehát a családon belüli erőszak, az emberkereskedem kérdése is ide vonatkozik. Aztán a hatodik a szociális párbeszéddel, a civil társadalom szerepével foglalkozik, amely arról szól tehát, hogy a civil társadalom hogy tud fellépni a női szegénység ellen. Nagyon fontos az erős szociális párbeszéd. A hetedik téma pedig kapcsolódik pénzügyi forrásokhoz, amelyekhez szükség van, amely pénzügyi források segítségével fel lehet lépni a szegénység ellen. Itt megemlíteném a strukturális alapokat és az európai szociális alapot. Emellett konkrét programokról is szólni kell, amely programokat társfinanszírozni kell annak érdekében, hogy aktívan be lehessen vonni a nőket a munkerőpiacba, vagy újra lehessen őket integrálni, fontosak a speciális képzések, e, méghozzá a 2020-as EU stratégia keretében. Nagyon nyitott vagyok, és meg fogom vitatni az árnyék előadókkal ezt a kérdést, és szeretettel várom az önök véleményét, módosítóit. Szeretném megemlíteni, hogy figyelembe véve azt, hogy be kell tartanom az eljárást, nagyon sok módosítót készítettem, amelyeket benyújtok majd ehhez a jelentéshez. Szeretném mindenkinek megköszönni az együttműködést, várom az önök megjegyzéseit, ezen fontos kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Plambasszony. Most uh, megnyitom a vitát. A listámon az első, kedenska, asszony, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégáim nevében is szót kérek, akik Barbara Matéra, a néppárt árnyék előadója. Mivel Matéra asszony nem beszél lengyelül, én nem beszélek olaszul, tehát angolul folytatom. Tehát itt a 2020-as stratégiával kapcsolatban a szegénység ellen is fel kell lépnünk, ez pedig főleg a gender politika tekintetében a jelenlegi válságban aláhúzza a cselekvési szükséglet fontosságát. A nők sebezhetősége azt jelenti, hogy sokkal jobban kivannak téve a szociális kirekesztésnek és a szegénységnek. Éppen ezért kötelességünk az, hogy megfelelő stratégiákat és programokat dolgozzunk ki. A jelentés kidomborítja azokat a területeket, amelyek a szegénység női arcára vonatkoznak. Így sokkal jobban tudunk konkrétumokra koncentrálni. Ez például az tisztességes munkavégzés, a egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz való hozzáférig nyelv, etnikai hozzátartozástól függetlenül. Gondoskodnunk kell a betegekről, akik nyíltan függő helyzetben vannak a nők, szegény nőknek ingyenes jogi tanácsadást is fel kell kínálnunk olyan esetekben, amennyiben a férjek vagy a szülők diszkriminálják őket. Szeretnék utalni arra is, hogy az Európai Emberi Jogi Karta tartalmát is súlyosabban figyelembe kell venni. Tehát a fiainkról férjeinkről, apáinkról is van szó. Garantálnunk kell a szociális ellátórendszerek által nyújtottak érvényesülését. A politikának az a lényege, hogy a meglévő jogokat az érintett országok betartsák, és olyan politikai intézkedéseket alkalmazzanak, amelyek nem növelik a szegénységben élő nők számát. A szerepjáték árát fizetjük meg. Ez pedig nagyon fontos, hogy rendbe hozzuk a gazdaságainkat, ahol mi is vezetők vagyunk. Megfizetjük annak az árát, hogy a családaink motorjai vagyunk. És saját magunkat áldozzuk fel, amennyiben nem tudjuk a különféle munkáinkat harmonizálni. Olyan területeken dolgozunk, ahol a helyi munkaerő elég gyakran nem kerül figyelembe vételre. Azonban a nők többet szenvednek a munkahelyi balesetektől is. Megfelelő pénzügyi keretet kell létrehoznunk a erőszak női áldozatok számára, hiszen Azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szegénységnek és a kirekesztésnek szinte több áldozata van, mint az erőszaknak. Figyelembe kell vennünk a szociális és gazdasági konzekvenciákat. Létre kell hoznunk egy ingyenes európai telefonszámot, amely minden tagállam nyelvén biztosítja a telefonos segítséget. Szükség van arra is, hogy a kórházak is megfelelő módon reagáljanak a szegénység által sújtott nők helyzetére. Foglalkoznunk a terhes nők helyzetével, a veszélyeztetett terhes nők helyzetével, akiket még a szegénység is sújt. Kritikus pillanatokra is gondoltam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a szempontokat, és most Meissner asszony kapszót parancsolja. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, én volt az árnyék jelentéstevő az ALD nevében az M szakbizottságban, de most szót kérek Antonio Parvara nevében, aki árnyék jelentéstevő a FAM szakbizottságban, és felolvasom, hogy mit küldött nekem mint a többi, mint a mint további árnyék jelentésre Szeretném megköszönni a munkát a jelentéstevőnek, amely a gender dimenzióra világít rá a szegénységben. Szeretném elmondani, hogy milyen munkakörülmények léteznek, amelyekre oda kell figyelni, és milyen válaszadási mechanizmusok és hogy a nők a legsérülékenyebbek, az ő igényeikre, tehát oda kell figyelni, és tágabb kontextusba kell nézni a nők életét. Úgy gondolom, hogy ez a politikai keret figyelembe kell vegye a fejlődési lehetőségeket, illetve az antidiszkriminációs szabályokat és biztosítani a nők jobb gazdasági helyzetét. Köszönöm szépen. Paranova asszony ezt írta, ezt, ez egy mondatot tennék hozzá magam, amit ről beszélt a jelentés, az nagyon jó, főleg az, hogy említette a szegénység elnőjesedését. Azt hiszem, ez nagyon fontos megemlíteni, mert sokan nagyobb a szegénység a nők között, mint a férfiak között. Ez főleg női probléma. Nagyon jó, hogy a Nőgi Szakbizottság foglalkozik ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Meissner asszony. Most pedig megadom a szót alelnökünknek. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első pont, amelyet aláhúznék, Rovana Plumb kollégánk ennek teljesen tudatában van, az a kötelességünk a Nőjogi Szakbizottságban, mégpedig úgy intézni a dolgokat, hogy a női szegénységnek legyen vége. Hiszen minél inkább növekszik a szegénység, annál inkább a nőket sújtja. Tényleg pauperizálódnak a nők. Ezt erre kell kihegyeznünk, vagy erre is a tevékenységünket. Eznek az a magyarázata, hogy a nőket vették fel a bizonytalan szerződéssel, a határozott idejű szerződésekkel, és nem lehet annak örülni egyszerűen, hogy a nők jobban jelen vannak a munkavilágban. Minél inkább jelen vannak a munkavilágában, annál inkább határozott és szerződésük van, és bizonytalan szerződésük. Minél inkább bekerülnek a munkavilágába, annál lejjebb kerülnek, egyre közelebb a szegények csoportjás, csoportjához a státuszok nem egyenlőek a nők és a férfiak között. Ez ellen kell harcot indítani. A második pont, amelyre szeretnék kitérni, a következő. A 2020-as stratégiáról van szó, az EU stratégiájáról. A következő tíz évben az összes tanulmány szerint el fogjuk veszteni a az alacsony szakképzését igénylő munkalkalmak 15%-át, ellenben 15% plusz munkahely lesz a magas szakképzettségűek számára. Még jobban oda kell tehát figyelnünk, hiszen ha nem hozzuk meg azokat az intézkedéseket, mint amelyek itt javasol Plám asszony a jelentésben. Tudjuk, hogy ez a 15 eltűnő munkahely még tovább súlyosbítja a nők helyzetét. Őket sújtja, és a nők lesznek az áldozatai a kisebb szakképzettséget igénylő munkahelyek számának csökkenésének. A második megjegyzésem pedig az, hogy a 2020-as stratégiában a szakképzettség a magasabb képzettség fontos eszköz az alapképzés és a továbbképzés is ebbe beletartozik. Márpedig, hogyha az alapképzést javítjuk, hogy a nők képzettebbek legyenek, több lehetőségük legyen. Ez nem ment fel azról, hogy a családi élet és a munka élet összeegyeztetéséért is tegyünk, hiszen a nők nem tudják átalakítani a diplomájukat munkává. Hogyha a továbbképzés hangsúlyozzuk, javítjuk, akkor a nők három munkát tudnak majd végezni, a munkájukat, az otthoni munkájukat és a továbbképzést. Nem. Olyan intézkedés kell, amely lehetővé teszi, hogy a nők ö, ö, kedvezőbb ö, mm, órarendet, napi beosztást kapjanak, és egyenlő esélyt kapjanak a férfiakkal, különben a frusztrációt növeljük társadalmi és gazdasági téren, és bezárjuk a nőket a szegénységbe. Köszönöm szépen! Szecková asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Részt vettem a meghallgatáson, etnék néhány szót mondani a szakbizottság ülésén is. Talán ö, már hallották ezt, de ö, talán nem hiába mondom A cseh köztársaságból jövök, ahol 9% a lakosságnak szegénységben él. Ez nem a rossz arány az Európai Unióban. Itt vannak a statisztikák előttem, és az derül ki, hogy a legtöbb szegény a cseh köztársaságban egyedülálló szülő ez egyre inkább elő fog jönni a szakbizottság munkájában is. Az egyenlő szülők nehezen boldogulnak a munkaerőpiacon, jobban fenyegeti őket a szegénység veszélye. Minden negyedik gyerek a cseh összársaságban nem teljes családban, csonka családban él. Általában egyedülálló anya neveli fel őket. Ez a lényegi kérdés szerintem, amikor a női szegénységről beszélünk az EU-ban. A ö, munkavégzési lehetősége az együlálló szülőnek korlátozott. Nyilvánvalóan minden azon múlik, hogyan tudják megoldani a ö, gyermek ö, felügyeletét. Kutatások azt mutatják, hogy az egyedülálló szülők számára a legnehezebb a rugalmas munkaidejű munka megszerzése, illetve más olyan rugalmas munkaszerződés megszerzése, amely lehetővé teszi a gyermek neveléssel való kombinálását a munkának. Az egyedülálló szülő nehezen jutatja be a gyerekét olyan intézménybe, amely biztosíthatná, hogy ő munkába tudjon menni. Egyesek ö, saját üzletet vezetnek, sok az önfoglalkoztató például a nők esetében eh, nem eh, szeretnék, hogyha támogatásból kellene élniük. Számomra nagyon fontos az, hogy ebben a szakbizottságban arról beszélünk, hogy mit tehetünk. Hogy biztosítsuk, hogy az emberek, a nők eh, stabil munkakörülmények között dolgozhassanak. Másrészt azonban a, fi, a kisgyermeket nevelő nők a szegénység által fenyegetettek, mert gyermekük van, de az apa nincsen jelen. Nehéz számokra a túlélés nagyobb rugalmasságra van szükségük ahhoz, hogy sikerüljön reintegrálni őket a munkavilágába. A kérdésem tehát a következő nem ö, rossz irányba indulunk, amikor arról beszélünk, hogy bizonytalan munka. Egyáltalán nem bizonytalan. Szerintem nagyon is biztos, ö, csak hogy legyen rugalmas. Gyakran ö, részmunkaidős megoldásról beszélünk. Köszönöm. Köszönöm. Leotard asszony kapszót parancsoljon. Nagyon rövid leszek, és szeretnék gratulálni az előadónak, hiszen tényleg sikerült számos pontról szólnia. Hogy mi az oka a női szegénységnek? Úgy gondolom, hogy tényleg rátapintott a dolgok lényegére, és nagyon sok mindenről szólt. Szerintem nagyon jó ez a jelentés, támogatom. Támogatom a szegénység okairól szóló okfejtéseket, de egy pontot szeretnék még különösen kihangsúlyozni. Ez a jelentésben is benne foglaltaték és nagyon örülök is neki, hogy az idősebb nők körében hihetetlenül nagy a szegénység mértéke. A gazdaság és pénzügyi válság következményeként azt is látjuk, hogy az idősebb nőket nagyon erősen érinti a válság, hiszen a szociális ellátórendszerek átszerveződnek. Ezek az idősebb nők tehát nagy mértékben szenvednek a válságtól. És amennyiben az idősebb nőket is szeretnénk a munkafolyamatokba visszahozni, akkor említenem kell, hogy sok idősebb nő szívesen vállalna munkát, azonban kulturális problémával is szembesülünk, hiszen az idősebbeket is diszkriminálják a munkaerőpiacon. Fáradozni fogok azért, hogy még néhány módosítót nyújtsak be ebben a tekintetben, és pedig a nyugdíjakról szóló zöld könyv értelmében. Esetleg hidat verhetnénk. Itt a nyugdíjakról szóló zöld könyv és a jelen jelentés között. Hiszen az elkövetkezendő hónapokban is foglalkozni fogunk a vita során azzal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Liotard asszony. Akkor a szót most átadom a bizottság képviselőjének, Pareszkevasz asszonynak parancsoljon. Nincs jelen a bizottság részéről. Akkor szeretném megkérdezni, hogy a bizottság részéről valaki más kére szót, de Szimanszki úr szerepel a listán, megkapja a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék utalni arra, amit kollégáim mondtak és itt az egyedülálló nőkről, egyedülálló anyákról ö, beszélnék. Itt ö, komoly probléma van sok országban, például Lengyelországban, és nyilván más új tagállamokban is. A probléma az, hogy a tartásdíjat nem fizetik ki gyakran a férfiak, és a nők nek nincs eszköz a kezükben, hogy hozzájussanak ehhez a pénzhez. A férfiak gyakran nem figye, fizetnek tartásdíjat, akkor sem, hogyha ezt kellene. A ö, tagállamok ö, nem vehetik át az apák ö, szerepét, nem tudják kifizetni. Ez komoly probléma. Ebben a jelentésben talán alá kellene húzni ezt a kérdést, hogy végre kell hajtani a döntést a tartásról. A férfi, aki, a férfi, aki kéne fizesse a tartásdíjat feketén dolgozik, hogy ne legyen bejelentett jövedelme. És akkor az első házasságból származó gyermek vagy gyermekek nagyon nehéz helyzetbe kerülnek ezek a az egyedülálló anyák semmilyen eszközem rendelkezek, hogy felneveljék a gyerekeket, és ö, a ö, volt ö, partnerről tudja a nő, hogy dolgozik, hogy van jövedelme, ö, de ö, nem fizet tartását, nem is tehet semmit ilyenkor az anya. Gyakran külföldön dolgoznak ezek a férfiak, ö, sokat keresnek, de a volt felesége, aki otthon maradt, a szegénységben él, végletes szegénységben. Ezért meg kellene találni a módot arra, hogy jobban koordináljuk a tagállamok tevékenységét, annak érdekében, hogy behajtható legyen a tartásdíj. Ezt szeretném aláhúzni, mert szerintem ez a női szegénysége összefügg. Köszönöm. Most Száborszka asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak a jelentéshez. A téma nagyon közel áll hozzám, ugyanis a legutóbbi hivatali idő alatt a parlamentben szerzője voltam egy jelentésnek itt a szakbizottságban a nők és a szegénység témájában az Európai Unióban. Először fogadott el jelentés akkor az Európai Parlament a nők és szegénység témájában. Két megjegyzésem lenne. Ime az első. Az egyedülálló anyákról, elvált anyákról beszélünk ők vannak leginkább, leginkább kitéve a szegénységnek, valamint az idős nők. Azt hiszem mindkét csoport esetében azok a nők, akikről beszélünk, a szegénységbe azért kerültek, mert a társadalom nem ismerte föl anyaságok értékét, hogy mit tesznek, tetnek a társadalomért. Az idős nők gyakran felneveltek sok gyereket, akik a munkaerőpiacon jelen vannak, de maguk a nők nem tudtak hosszú munkaviszonyt szerezni, és ez kihat a nyugdíjokra. És így nagyobb a kockázat, hogy szegénységbe kerüljenek. Ami pedig az egyedülálló anyákat illeti, ők dilemma előtt állnak kapnak -e munkát, rosszul megfizetett, alacsony szakképzettséget igénylő ö, munkát, főleg most, a válság idején, vagy pedig a ö, gyermek gondozására koncentrálnak, hogyan nincsen más, aki a gyerekről vagy gyermekekről gondoskodni tudna más a családban. Az anyákat nem magatni kellene abban, hogy méltánytalan, alacsony képzettséget igénylő munkát ne kelljen felvállalniuk még valami. Hogyha azt akarjuk, hogy ezek a nők bekerüljenek a munkaerőpiacra, az nagyon jó. Csak hogy arra kell vigyázni, hogy ne legyenek ö, dolgozó szegények, mert ilyennel is találkozunk, vannak rosszul fizetett munkák, nők végzik, van gyermekük, de ők és a gyermekük szegénységben élnek. Ezért maga a foglalkoztatás még nem garancia arra, hogy a szegénységtől megszabadulnak. Nem csak foglalkoztatásra van szükség. A jövedelem legyen elég arra, hogy ebből eltartsa a családot. Azt tapasztaljuk, hogy a társadalomban vannak a nők, férfiak, akik a múltban dolgoztak, de olyan alacsony volt jövedelmünk, hogy most társadalmi kirekesztésben van részük és szegénységben. Gatok még egyszer a jelentéshez. Köszönöm, Zaboszka asszony. Most pedig meghallgatjuk a bizottság álláspontját, és Pályk asszonynak adom át a szót. Parancsoljon! Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság nevében. Én a hozzám csatlakoztak a szociális befogadásért felelős és minőségi kérdések felelős igazgatóság kollégái. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy a szegénységnek van női arca, alapvetően női arca van. És amikor emberekről beszélünk, akik szegénységben élnek, ne felejtjük, hogy nők és férfiak, de leginkább nőkről van szó. Ami a nemek között egyetlens egyenlőség stratégiát illető, ezt a pontot kiemeltük a gazdasági függetlenség témakörben. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az, ahogyan nők és férfiak megélik a szegénységet és a kirekesztettséget, a nők esetében magasabb az elszegényedés veszélye. Beszélünk ugye a nemek közötti fizetésbeli különbségről is meg kell vizsgálnunk azt, hogy a részmunkaidő, illetve a határozatidejű szerződés néha hogyan vezethet oda, hogy nő a szakadék a fizetések között. Ezekkel a kérésekkel foglalkozunk jövőre, és ahogy kiemelt a tevő és más hozzászólók is, az Európa 2020-as stratégia, a szegénység csökkentési cél, illetve a kiemelt projekt, amely a szegénységi platformmal foglalkozik, kiemeli azt, hogy nyilvánvalóan nem csak a nők szegénységét vizsgáljuk meg, hanem azt hiszem, hogy a nemekkel kapcsolatos fókuszálás különösen fontos. Ha megengedik, mégis megfogalmaznék egy ponton e, nem egyetértést. Amikor az Európai Nőjogi Kártára hívta fel a figyelmet, azt gondolom, hogy ezt a vitát már e, korábban is lefolytattuk. Tudom, hogy néhány európai parlamenti képviselő kérte már ezt. A bizottság elfogadott egy nőjogi kártát, amely stratégiánk alapját képezi. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy garantáljuk a nők jogait, az egyenlő bánásmódot, garantálni kell, hogy a jogalkotás megfelelően kerül megvalósítása, ami a szülési szabadságra vonatkozó irányelvet illeti, amelyet ugye majd az jövő heti illetékes tanács is megvitat, és önök is megvitatták, de az Európai Bizottság egy kicsit tartózkodóan tekint erre a nőjogi kártára, amúgy gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a jelentéshez. Köszönöm szépen. Plum asszonynak adom át a szót, hogy tegye meg a záró megjegyzéseit. Nagyon szépen köszönöm. Mm, nagy figyelemmel kísértem az elhangzott hozzászólásokat, és figyelmesen hallgattam a bizottság képviselőnek megjegyzéseit. Mindenkinek köszönöm szépen az álláspontjaikat, ezeket figyelembe fogom venni. Természetesen, amikor a törékeny kiszolgáltatott csoportokról beszélünk, amelyek a jelentésben szerepelnek, hogy beszélünk egyedülálló szülőkről. Persze figyelme fogom venni, de szerintem hozzá kellene tenni a bevándorló nők kategóriáját. Különböző etnikai háttérrel rendelkeznek, hiszen korábban beszéltünk Járok az a jelentéséről, az európai a roma integrációs stratégiáról, tehát nagyon sok aspektus kell figyelembe venni. És természetesen, amikor a foglalkoztatásról beszélünk, a szerződés fajtákról, amelyeket általában a nők aláírnak, nos hát ezeknek lehet hatásuk a TB rendszerekre is. Azt is elmondhatom, valaki említette a szülési szabadságot. Elmondanám azt is, hogy vannak olyan tagállamok, ahol az anyaságot büntetik. És ennek van közvetlen hatása a nyugdíjrendszerekre. Például Romániában 85%-os fizetés kap az anya, és ennek 7%-os kihatása van a nők nyugdíjára. Ami az Európai Nőjogi Kártát illeti, ami az Európai Nőjogi Kártát illeti, az utolsó pont, amit a bizottság megemlített ezzel kapcsolatban, nos hát örültem volna a nép képviselőjeként, mert mi a népet képviseljük, valóban képviselnünk kell állampolgáraink érdekeit, mint említettem, örültem volna, hogyha ez az Európai Nőjogi Kárta napirendre kerül a parlament és a bizottság között vita során. Mert a szellemek találkozása jó eredményhez vezet, és ez az európai polgárok előnyét szolgálta volna. Éppen ezért jelentem, mondom ezt jelentésemben, mert ez közel áll szívemhez az, emberi, az európai nőjogi kárta. Mert jogalkotási támogatás vagy hátteret is kell tartalmazon, illetve a bevált gyakorlatok sorát, amelyek több tagállamban léteznek, hogy valóban elősegítsük azokat a proaktív intézkedéseket vagy aktív intézkedéseket, amelyek segítenek abban, hogy csökkentsük vagy megakadályozzuk a szegénységet a nők körében. Ha megengedik, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a hozzájárulásait, és várom az önök módosítóit is. És természetesen megvitatjuk ezt a kérdést annak érdekében, hogy nagyon jó jelentés készülhessen. Az állampolgárainkról, az európai állampolgárokról, és a 2020-as stratégia céljainak megvalósítását, is mindent megteszünk. Köszönöm, Plumbasszony. December 9-e a módosítók benyújtásának határideje, a bizottságban pedig január 26-27-én szavazunk, és elképzelhető, hogy a márciusi plénumon lesz a plenáris szavazás. Tehát visszatérünk a témára. Most akkor átérünk a következő pontra, és most éppen ezért átadom az alelnöknek, Morin asszonynak az elnöklést. Thank you. Merci. Donc je... Köszönöm szépen. Nos, akkor azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg a hetedik pontot a napi rendszerint. A nőkkel szembeni erőszak leküzdésére irányuló új Európai Uniós keretrendszer prioritásai és áttekintése jelentés tervezet formájában. Azért fordítottuk, azért cseréltünk helyet és szerepet Brit, Eva Brit Svenssonnal, mert ő az előadónk, és azt kérte Brit Svensson, hogy én elnököljek eme időszakban a szakbizottságban, hogy teljes mértékben eljátszhassa előadói szerepét ezzel a ponttal kapcsolatban. Nos, megvizsgáljuk ezt a jelentést a július 11-i ülésen a koordinátorok engedélyt kértek, hogy saját kezdeményezési jelentést készítsenek az új Európai Uniós keretrendszer prioritásai és áttekintése ügyében. Ennek a döntésnek a hát háttere az, hogy a bizottság 2011 májusában javaslatot fog, tel, fog tenni a, az áldozat csomagon belül javaslatot fog tenni a nőkkel kapcsolatban is, mint az erőszak áldozataival. És ezt a jelentést az tervbe bekívánják vonni. A mai tevékenységünknek szintén háttere az a harc, ami a múlt héten előtérbe került a nőkkel szembeni erőszak hetéről volt szó. Svensson asszonynak adom át a szót, aki az előadó, és ő fogja bemutatni a jelentés tervezetet. Svensson asszony, öni a szó. Tak, Köszönöm a szót. Azzal kezdeném, hogy én is megköszönöm a bizottságnak, hogy úgy döntött, hogy elkészíti ezt a jelentést a nők ellen elkövetett erőszakról és a nemi alapon elkövetett erőszakról. Nagyon örülök, hogy én lehetek a kérdés felelőse. Hiszen egy olyan dologról van szó, amely igenis összefügg a nemek közötti egyenlőség kérdésével. Hiszen eh, a nők nagyon gyakran erőszakkal és fenyegetéssel, üldözéssel szembesülnek. Így nem lehetséges az, hogy egészséges társadalom épüljön fel, amelyben a nőknek és a férfiaknak ugyanazok a lehetőségeik vannak. Éppen ezért roppant fontos az, hogy eh, ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy nagyon erősen fáradoznak, elkötelezik magukat a kollégák az ügy mellett, hogy ténylegesen ennek eredményeképpen megszüntethetjük ezt az annyira elterjedt erőszakot az optimizmusomat, mármint hogy sikerül nekünk együtt létrehozni valamit, az is alátámasztja, hogy a parlamenti plenáris 2009-ben elfogadott egy állásfoglalást a nők ellen elkövetett erőszak csökkentéséről, illetve megszüntetéséről. Tehát egy 2009-es határozat is van, mely az UNIFAM-mal való együttműködés alapján hangsúlyozza a nők elleni erőszak megszüntetését. Az Európa Tanácssal is együttműködünk a kérdésben. Ezen kívül van számos ENSZ határozat, ENSZ egyezmény, és a bizottság is cselekvési tervében, amely 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozik, említi a kérdést. Azt is tudjuk, hogy a bizottság előterjeszt egy javaslatot 2011 májusában. Azt is szeretném elmondani, hogy nagy elkötelezettséget láttam a korábbi elnökség, a jelenlegi elnökség és az elkövetkező elnökség részéről is. Látjuk, hogy a nemi alapon elkövetett erőszak prioritás és számos intézménynél szóba kerül. Meg vagyok győződve arról, hogy együtt beláthatjuk, hogy eljött az idő, hogy ne csak vitatkozunk a témáról, hanem konkrétan tegyünk is valamit. Most konkrét javaslatokkal kell előállnunk, hogy megállítsuk a nemi alapon elkövetett erőszakot. Az elmúlt évtizedek alatt sokat beszéltünk a nemi alapon a nők ellen elkövetett erőszakról. Azonban a meglévő tudatosság ellenére sem került sor konkrét intézkedésekre, amelyek megakadályozhatták volna a nők ellen elkövetett erőszakot. Most szerintem eljött az idő, hogy tényleg tennünk kell valamit. Azt is szeretném elmondani, hogy a nők ellen elkövetett erőszak nem egy olyan jelenség, amely csak az erőszak áldozatait érinti. Felejtsük el egy pillanatra, hogy ez az erőszak csak a nőket érinti kollektív módon. Azok a nők, akik ezen erőszak ellenére tesznek valamit. Azt látjuk, hogy a nők lehetőségei csökkennek, hiszen a nők elég gyakran erőszak áldozatai, szexuális támadások áldozatai. Milyen sok nő nem szólal meg, és hányan mennek haza egy mozi után, és tudják, hogy nem mernek egy parkon például átmenni. Hányan élnek nőként ezzel a tudattal, hogy erőszak áldozatai lehetnek? Hányan tudják, hogy csak is azért lehetnek áldozatok, mert nők. Ez nem elfogadható, hogy a nők életét beárnyékolja ez a félelem, és nem fogadhatjuk el, hogy a jövőben ez így maradjon. Most azt szándékozom tenni, hogy a javaslatokat bedolgozom a jelentésembe, és szeretnék biztosítani mindenkit, hogy ennek a munkának az a célja az, hogy valamit közösen elérjünk a bizottságunkban. Tudom, hogy nagyon sok képviselő elkötelezette a kérdés irányában, tehát biztos vagyok a jó együttműködésben. Bevezetésképpen még azt is szeretném elmondani, hogy a nemzetközi jogalap is megfelelően figyelembe vettem. Említettem már az ENSZ munkáját a különféle egyezmények és határozatok révén, de szeretném hangsúlyozni a jogalapok jelentőségét az Európai Unión belül is. Ez a nemek közötti egyenlőségről szóló alapelv, hiszen ez egy alapelv, megvannak az emberi jogok, és az emberi jogokról, az Európai Unióról szóló szerződés, megvan az emberi jogokról szóló fejezet a Lisszaboni szerződésben. Tehát erősebb lehetőségeink vannak, hogy közösen döntsünk büntetőjogi intézkedésekről is. Most beszélhetünk arról is, hogy milyen intézkedéseket szeretnénk foganatosítani nem kell a jogalapról már vitáznunk, hiszen a jogalap megvan. Megvan a jogalapunk arra, hogy tovább haladjuk. Szeretném még elmondani azt is, hogy van egy kötelezettségem, és pedig az, hogy közbe kell szólnunk akkor, amikor bizonyos egyének más egyéneket támadás alanyává teszik. Tehát ezt is bele kell vonnunk a kérdés megvitatásába. Megvan a Stockholmi program, és a Stockholmi programban pedig eszközöket is találunk, amelyek a tanács rendelkezésére állnak. Megvan az a lehetőségünk, hogy közös intézkedésekkel védjük a bűncselekmények áldozatait. Nem szükséges említenem, hogy ma szavaztunk itt az Európai Védelmi Határozatról, amely azokat a nőket védi, akik az erőszak, az üldözés elől menekülnek. A nemi alapon elkövetett erőszak fogalom meghatározásához az ENSZ mondatát idézném, amely abból indul ki, hogy minden nemi alapon elkövetett erőszak fizikai, szexuális vagy pszichikai, pszichológiai károkkal jár, és olyan szenvedést okoz a nőknek, amelyeket nagyon nehéz feldolgozni. Itt függetlenül attól, hogy az erőszak nyilvánosan vagy titokban történik. Szeretnék visszatérni arra, hogy a nők elleni erőszak, a nők elnyomása, a nők érvényesülésének megakadályozása is. Tehát csoport ellen elkövetett bűncselekmény. Nem szükséges megemlítenem a nemi alapon elkövetett erőszak különféle formáit. minnyáján tisztában vagyunk ezekkel a formákkal. És tisztában vagyunk azzal, hogy hol élünk, mely tagállamban. Amennyiben kinyitjuk az újságokat, akkor látjuk a legyilkolt nőkről szóló újságcikkeket. És az erőszakkal összefüggésben látjuk a kényszerházasságokat, az emberkereskedelmet és egyéb ilyen bűnös formákat. Ezek ellen a erőszakos formák ellen kell fellépnünk. Gondoljunk a nők jogainak csorbítására, amikor a saját fajfenntartásukba akarnak beleszólni. Szeretném azt is elmondani, hogy nem szeretnénk egy dologra mutogat. Tehát, hogy egy intézkedés majd itt megváltoztat minden. Nagyon sok tényezőről van szó, amelyeket egységesként kell értelmeznünk. A nemi alapon elkövetett erőszak társadalmi probléma is. Hiszen a társadalom által kifizetendő költségekről is van szó, hiszen a szociális problémák pénzbe kerülnek, a beteg gondozás pénzbe kerül, a programok, a projektek, eh, az erőszak eh, felbecslése, mind-mind pénzbe kerül az európai tagállamoknak. Több millió euróról van szó. Roppant fontos az, hogy ezeket a költségeket is lássuk, ez egy társadalmi probléma. Azonban a legfőbb ok az, hogy egyenjogúsági kérdésről van szó. Senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy életét fenyegetésben élje le. Látjuk azokat a gyermekeket, akik ilyen fenyegetett életet élnek. Látjuk, hogy a gyermekek nem megfelelő biztonságban nőnek fel, ahol erőszak van a családban. Ezek a gyermekek erőszakot látnak a családban. A gyermekek biztonsága eltűnik, amennyiben megjelenik az erőszak a szülők között. És rengeteg gyermek van, aki ilyen valóságban él és a felnőtt világ felelőssége az, hogy a gyermekek ne ilyen környezetben nőjenek fel. Az erőszak a gyermekeket is érinti tehát. Ez az erőszak már régóta több összefüggésben korábban magánügynek számított. Családon belül ügynek tartották. Most pedig eh, szeretném aláhúzni, hogy eh, nem magánügyről van szó a családon belüli erőszak kérdésében. A családon belüli erőszak az egész társadalmat érinti, és így a társadalom felelőssége fellépni ellene. A erőszak azt is jelentheti, hogy uralkodnak a nőkön, elszigetelik őket. Az erőszakkal való fenyegetés a nőket arra veszi rá, hogy saját magukat értéktelennek tekintsék. Hiszen, hogyha az erőszak uralkodik a nőkön, akkor elveszik önbecsülésüket. Éppen ezért szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy ez a bűncselekmények igenis bűncselekménynek nyilvánuljanak. És a családon belüli erőszak is jogi kategória legyen. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nagyon nehéz feljelentés nélkül eljárni. Mégsem fogadhatjuk el a családon belüli erőszakot. Igenis bűncselekménynek kell elismernünk ezeket a erőszaki formákat. Szeretném még megemlíteni azt a helyzetet, amelyben például a fogyatékossággal élő nők lehetnek. Milyen csekély lehetőségük van hogy elmeneküljenek ilyen családi viszonyokból. Nagyon sok nővel visszaélnek, nagyon sok hajléktalan nő van, és ellenük is elkövetnek erőszakot. Ők más okból sokkal inkább áldozatai a bűncselekményeknek. És nekik még több társadalmi segítségre van szükségük, hogy boldoguljanak helyzetükkel. Azokra is gondolok, akik különféle intézményekben élnek, hiszen nem tudjuk, hogy az intézményeken belül milyen a helyzet. Gondoljunk a nemi alapon elkövetett bűncselekményekre, mint ahogy az a jelentésben is szerepel. Gondoljunk a szexuális erőszakra, amely nagyon destruktív módon érinti a nőket. És a hatalmi rendben nem ad a nőknek lehetőséget, hogy saját maguk döntsenek partnerükről, kiválasztásáról. Szeretném megemlíteni még a kényszerházasságot, a női nemi szervek csonkítását. Remélem, hogy ezeken a területeken is együttműködhetünk, hogy konkrét javaslatokat tegyünk annak érdekében, hogy hogyan lehet ezt a fajta erőszakot megszüntetni. A emberkereskedelemről szóló jogszabálytervezetről is szavaztunk ma, és remélem, hogy ezt az erős támogatást más jogszabályok esetén is megkapjuk. Szeretném ugyan ezt az elkötelezettséget látni az emberkereskedelem és a prostitúció témakörével foglalkozó jogszabályoknál is jobban meg kell ismernünk, hogy milyen összefüggések vannak például a prostitúciót szabályzó törvények és a szexuális rabszolgaságról szóló törvények között az Európai Unió tagállamaiban. Szerintem erős összefüggések vannak. Azonban amíg nem kutatták ezt a témakört, addig nem tudunk konkrét adatokból kiindulni. Tehát mindenképpen több ismeretre van szükségünk ezeken a területeken. Elmondtam, hogy szerintem bűncselekményeknek kell az ilyen jellegű tetteket elismerni. Ezen kívül meg kell adni az áldozatoknak azt a lehetőséget, hogy bírósági jogi támogatást kapjanak az eljárás alatt. A tettesnek jár az ügyvéd, akkor az áldozatnak is járjon az ügyvéd. Nagyon lényeges szempont ez meg kell adni a jogi támogatást az áldozatnak is. Több ismeretre van szükségünk az intézmények, a hatóságok részéről is, hogy az egyes országok hogyan bánnak ezekkel a kérdésekkel, rendőrségi szinten, egészségügyi, ellátási szinten, bírósági szinten. Remélem, hogy vannak kézikönyvek tehát például a rendőrhatóságok számára, hogy hogyan nyomozzanak ilyen bűncselekmények esetében. Jó lenne, ha lenne valamilyen közös útmutatónk ebben a tekintetben is. Meg vagyok győződve arról, hogy a kézikönyv szerepe nem csak az, ez nem fontos, hogy a áldozatok jogait védjük, hanem a kézikönyv remélhetőleg alkalmazható legyen a megelőzésben is. Hiszen minél több ismerettel rendszer rendelkezünk, annál inkább tudjuk megelőzni a bűncselekményeket. Nem sokára a végére érek, folytatjuk a vitát, de szeretném azt is megemlíteni, hogy a jelentésben javaslatot teszek abban a tekintetben is, hogy a tagállamok kezdeményezzék azt, hogy legyen az áldozatok számára védett lakóhely. Legyen egy tízezer lakosnál nagyobb településen ilyen lehetőség, hogy az üldözöttek tudjanak hova menekülni. Hiszen ez nagyon fontos előfeltétele annak, hogy elhagyhassák azt a környezetet a bántalmazott nők, ahol bántalmazták őket. Tehát mindenképpen létre kell hozni egy otthont szakértő személyzettel, ahova menekülhetnek az üldözöttek, a bántalmazottak, és itt az otthonban a jogi tanácsadást is meg kell oldani. Végezetül pedig eléggé gyakran szólunk például az ember kereskedelem esetéről, és úgy gondolom, hogy amennyiben egy közös alapból indulunk ki, akkor fontos az, hogy legyenek egyértelmű utasítások azoknak, akik együttműködnek. Ezen kívül ki kell építenünk az információcsere lehetőségeit, például az interneten keresztül, hogy az áldozatok láthassák, hogy milyen lehetőségei vannak a különféle tagállamokban az áldozatoknak. Végezetül pedig a tettesek, akik elkövetik ezeket a bűncselekményeket. Már korábban is említettem, hogy itt bűncselekményekről van szó, itt törvényellenes cselekedetekről van szó, és ezekben bűncselekményeket is kell látnunk. A tetteseknek pedig lehetővé kell tenni, nekik is lehetővé kell tenni, hogy valahogy felülvizsgálják destruktív tetteiket. De, hogyha egy tettesre rábizonyítják, hogy ilyen jellegű bűncselekményt követett el, akkor igenis kapja meg büntetését. De kapjon segítséget is, hogy integrálódhasson a társadalomba. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozván gyakran halljuk, hogy meg kell törni a csendet. Látjuk, hogy számos vita zajlik konferenciákon, foglalkoznak a témával, mindenképpen tudatosítani kell, hogy mennyire súlyos bűncselekményekről van szó. Azt is szeretném elmondani, hogy most, hogy beszéltünk a jelentésről, meg kell említenünk azt, hogy nagyon gyakran kizárólag nők az áldozatai a nemi alapon elkövetett erőszakos cselekményeknek. Nagyon fontos azt is kihangsúlyoznunk, hogy igenis a erőszak áldozatai gyakrabban, sokkal gyakrabban nők, mint a férfiak. És azok a nők a legsebezhetőbbek, akik a családon belüli erőszak áldozatai. Meg kell vizsgálnunk, hogyan tudnak a nők megszabadulni az erőszakos kapcsolatokból. Meg kell mutatnunk ezeknek a nőknek, hogy erősek, hogy jobb életet hozhatnak magukra létre, és gyermekeik számára is. Amikor a nemi alapon elkövetett erőszakról beszélünk, akkor hangsúlyoznunk kell azt is, hogy igenis lehetséges az ilyen családból, az ilyen környezetből elmenekülni. Lehetséges jobb életet teremteni saját magunk és gyermekeink számára. Meg vagyok győződve róla, hogy közösen eredményeket érhetünk el. Köszönöm szépen a szót, és most pedig remélem az együttműködést a kollégákkal, a bizottsággal ezen a területen. Köszönöm szépen. Merci, madame le rapporteur. Köszönöm szépen, előadóasszony, asszony, hogy bemutatta a munkáját amelyet nagyon teljesen, amelyet nagy meggyőződéssel tett meg, és nagyon mutatta be. Többen kértek szót, először Gersze Pérez asszony, utána pedig Bilbao asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kolléganőm Ösztrella árnyék jelentéstevő a szocialisták nevében, és nem vehet részt a szakbizottság munkájában, mert más vitában vesz részt most. Minden esetre el akarta ö, küldeni a véleményét. Először is szeretnénk gratulálni az elvégzett munkához. Úgy vélem, fontos azzal a meggyőződéssel dolgozni, amelyet ön is azt. A szakbizottságunkon belül többször is lehetőségünk nyílott arra, hogy jelezzük, mm, jobban oda kell figyelni a ö, szexista erőszakra, hiszen egyenlőtlen a társadalom, és ez képezi az alapját. Ez a probléma alapja. A nők azért áldozatai az erőszaknak, mert nők egyszerűen, és a férfiak úgy gondolják, hogy magasabban állnak. A szexista erőszakot transzverszálisan, átfogóan kell nézni, sok szempontot kell figyelembe venni, de a jogalap létezik. Ez a Lisszaboni szerződés. Erre utalni kell a jelentésben. Van jogalapunk, és ennek hála az Európai Unió előre haladhat a szexista erőszak elleni küzdelemben. Az a tény, hogy irányelv szükséges a szexista erőszak ellen, teljesen nyilvánvaló. Egyes tagállamokban a szabályozás teljesen világos, mint például nálam. Nálunk Spanyolországban a szexista erőszak ellen törvény van. Ott a ö, tényállásokat fel is sorolják. Több eszköz is van az ez elleni küzdelemben. De vannak olyan országok, ahol nem ugyanebbe az irányba indultak el. Tehát közös eszközre van szükség, és közös adatokra is szükség van. Ez alapvető fontosságú. A jelentéstevő utalt arra, hogy milyen gazdasági következményei lehetnek a szexista erőszaknak. Erre ö, adatokra van szükség, amelyek az egész Európai Unióra kiterjednek, és akkor lehet globálisan értékelni a helyzetet. Az az utalás, Eh, amelyet hallottunk, eh, a megfigyelőközpontra eh, szintén jó kezdeményezés, ezt a spanyol elnökség indította. Most ennek legyen tartalma. Ez nagyon hasznos eszköz, így lehet saját kezdeményezéseinket megtenni, tanulmányok, az adatok elemzése terén. Ezért Hát rövid próbálok lenni, mert mások is kértek szót. Szeretnék gratulálni az e, jelentéstevőnek, aki nagyon nyitott ebben a jelentésben, vissza fogunk térni egyes aspektusokra, e, hogy e, részletkérdéseket kidolgozzunk, egyes aspektusokra, tehát még kitérünk. Azelőtt a szakbizottságban volt egy szavazás, és ott nagy többséget kapott a szakbizottsági ülés előtti szavazáson, és ez kimutatta, hogy sikerül előre lépni ezen a területen is. Köszönöm szépen, Garcia Pérez. Azt mondja az elnök, most pedig Bilbao asszony kap szót, utána Cseszkova asszony, Bilbao asszony, öné a szó. Muchas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak kiváló jelentéséért, és ami az indítványt illeti a kapcsolatban készült indítványt, ha az integratív politikai megközelítésről beszélünk, akkor valami hiányzik. A többi aspektus. Nem csak az erőszakkal kapcsolatos kérdéseket kellene megemlíteni, mert Garfies asszony is említette, ha az erőszak által szenvedünk, akkor kialakulnak egyenlőtlenségek. Úgy gondolom, hogy az integratív megközelítés ez, ennek szomja kellene arról, hogy miért alakul ki ez a helyzet. Nagyon sok aspektus van, amelyet tudatosan, néha pedig nem tudatosan eh, végrehajtunk, és az vezet ilyen helyzetekhez, az erőszakhoz. 2005 Ben az volt a helyzet, hogy Baszkföldön egy ilyen törvényt fogadtak el. Ez a megközelítés nagyon fontos. A törvény neve egyenlőség a férfiak és nők között, és van egy bekezdés, ahol van egy ilyen kapcsolat. Miért alakul ki ez az egyenlőtlenség? Milyen következményei vannak? Milyen eszközök vannak, amelyekkel el lehet törölni ezt? Én úgy gondolom, hogy ennél az állásorolásnál a következőkre kellene figyelni. Úgy tűnik, hogy ez az eredeti szövegtől kicsit eltér, eltávolodik. A szövegben szereplő kezdeményezéseknél öm, törekedni kellene arra, hogy a bevált gyakorlatokat kiemeljük. Néhány régióban, néhány államban vannak már erre vonatkozó bevált gyakorlatok mert vannak központok, vannak telefonszámok, ahol bejelentéseket lehet tenni, vagy feljelentéseket, vannak jegyzőkönyvek, a rendőrségi, a bírósági eljárásokra vonatkozóan, aztán az egészségügyi vagy igazság orvosi megfigyeléseknél. Tehát nagyon jó lenne, hogy ha koordinálnán, koordinálásra kerülne sor tehát egy ilyen erőszakos cselekmény elkövetésénél nagyon jó lenne, hogyha összhang alakulna ki, vagy összhangoltan lépjenek fel az illetékes hatóságok. Utána kellene nézni, konkrétabbá kellene tenni, mert nagyon sok tapasztalat van, van már ezen a területen. Bevágyakorlat is van. A meglévő tudást fel kellene használni, és meg kellene néznünk, hogy nem gondolhatunk esetleg újításokra. Nagyon fontos a férfiakat is bevonni. Az egyenlőséget nem érjük el a férfiak nélkül, és a nőkkel, nőkkel szemben kialakult erőszakot nem lehet kiírtani, ha nem dolgozunk együtt, ha nem működünk vele közösen. Azt kell követelni, hogy a férfiak is vállaljanak részt ebben, mert ez a férfiaknak is persze jó, ha megoldást találunk. Ami az adatbankot illeti, valóban szükség van statisztikákra, konkrét számokra, tudni kell, hogy hogy néz ki a probléma, így lehet megoldani. Ha most a meggyilkolt nők számáról beszélünk, meg kellene adni azokat a számokat, amelyek azokra a fiúkra és lányokra vonatkoznak, amelyek az családi erőszak áldozataival válnak. Nagyon sokszor a gyermekeket az anyákkal együtt gyilkolják meg. Nagyon fontos lenne, hogy ezeket a számokat is megtudjuk. Az érintett, összes érintett számát. A 21. században szükség van egy bizonyos perspektívára. Vannak új párok, vannak homoszexuális párok, akik megismétlik azt, amit, eh, ahol előfordul az, amit az asszonyok ellen követnek el. Hát a, eh, az azonos nemű párok esetében is van páron belüli erőszak. Aztán vannak helyi hálózatok, kommunális egyesületek. Ott eh, Baszkoton is például van nagyon sok információ, tehát vannak közösségek a Baszkföldön, helyi hálózatok, amelyek konkrét célokat maguk elé tűzve valósítják meg ezeket a programokat. Még egyszer elmondanám, hogy egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy milyen kárt okoz mindez, de a többletétek itt a parlamentben abból kell álljon, hogy az egészet sokkal konkrétabban fogalmazzuk meg. Hát ez hiányzik a nőknek, asszonyoknak, és egyetértek azzal, hogy segélyszolgálatok kellenek, de további kérdéseket is fel kell vetni, mégpedig a jogi szolgálat, a jogsegély, a bírósági, rendőrségi segítség, vagy hálózat, nekik kell ö, feldolgozniuk ezeket a feljelentéseket. Aztán van egy napi probléma, amit minden nap megtapasztalunk. Miért vonják vissza a nők a feljelentéseiket ilyen nagy számban? nem csak azért, mert nincsen támogatás. A szociális szolgálatok, amelyek a feljelentésekkel foglalkoznak, aztán azt látjuk, hogy hirtelen visszavonják a feljelentést. Ez a függőség kérdése, úgy gondolom. Erről is szólni kell. Mert a legutóbbi esetek, amelyekről tudok, vannak olyan nők, asszonyok, akik megfelelő védelemben részesülnek, mégis visszavonják a feljelentést. És volt, akit meg is gyilkoltak, miután feljelentettek valakit. Ezt tanultuk meg az eddigi tapasztalatainkból. Ezen kellene elgondolkozni, azt kellene elmélyíteni, amit már ismerünk. Köszönöm szépen a részletes jelentést, tisztelt jelentéstevő asszony. Remélem, hogy el is tudjuk majd fogadni ezt a részt a jobb jövő érdekében, a nők, asszonyok jobb jövő érdekében, és hogy valóban megvalósítjuk az egyenlőséget a nemek között. Elnök asszony, köszönöm szépen, Bilbao asszony, most pedig megadom a szót Cseszkova asszonynak, utána pedig Plemba asszonynak. Köszönöm szépen. Én először is a jelentéstevő asszonyhoz szeretnék szólni. Nagyon szépen köszönöm a munkáját, bár a bizottság tagja vagyok, méghozzá nem is olyan kis ideje. Ez azon témák, azon kevés témák egyike, amely valóban megérintett. Az egyetlen téma, inkább azt mondanám. Nem mondanám azt, hogy egyetlen téma, nem szeretném megbántani a többi jelentéstevőt, nagyra érteketem az ön munkáját, azt gondolom, hogy ez az alap kiindulás. Ez mindenek alapja. Ennek a bizottságnak a tevékenységének az alapja. A nőknek védelemre van szükségük, hát pontosan az erőszakkal kapcsolatban. A szegénysége foglalkozó jelentésben ott kifejeztem véleményemet. A véleményem elsősorban az egyedülálló anyákra vonatkozott, a single mothers -ekre. De azt szeretném elmondani, hogy ez a téma nem csak az a téma, amelyet itt meg kell vitatni ebben a bizottságban, ez egy olyan téma, kulcsfontosságú téma mindenki számára. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés oly módon került megírásra, hogy nagyon jó jogi alappal rendelkezik, és ugyanakkor a benne megfogalmazott gondolatok világosak, precízek, ennek ellenére, mm, ha megengedik, néhány megjegyzést tennék mindazonáltal. Már néhány dolgot kihallottam abból, amit a jelentéstevő asszony, illetve az elnök asszony mondott, ami a reproduktív egészség védelmére vonatkozó szabály végrehajtását illeti, a WHO által definiált ö, értelemben. Most hát itt azt gondolom, ez olyas valami, amit támogatni kell, ezt végre kell hajtani, méghozzá minden ilyen jellegű jelentésben. Jelentéstevő asszony, ön említette ezt a beszédében, ez olyas valami, amit mindig támogatni kell. Mert ha egy nő szabadságot kell élvezzen, akkor legnagyobb joga van ebben az értelemben és saját egészségéről dönteni van joga tehát. Nos, magáról a jelentésről. Itt két pontot említenék, amelyet felírtam. Először is nagyon sajnálom, hogy múlt héten nem tudtam részt venni a meghallgatáson. Tudom, hogy szerdán volt a meghallgatás, nagyon is hektikus volt ez a Strasburgi hét, ennek ellenére, ha megengedik, a következőt mondanám. Az egyes számú pont. A hatos pont alatt nem értek teljesen egyet. Ha sikerül a frakciót meggyőznöm, akkor egy módosítót terjesztenénk be, mert úgy gondolom, a struktúrák minimális számának meghatározása nem szabadna, hogy ilyen szigorú legyen. Aztán a hetes pont. Ön már említette bevezetőjében is, itt a prostitúcióról van szó, és arról, amelyről múlt héten már vitáztunk vagy tárgyaltunk, mármint ami az emberkereskedelem elleni küzdelmet illeti, ugye erről már volt szó. Én általában meg vagyok győződve arról, hogy a jövő szempontjából a szolgálatok alkalmazóinak meg kellene tiltanunk, ezt egyetértek, de, de hivatalosan, ha megtiltanánk a szolgálatok igmevételét, akkor semmit sem érnénk el. Az egyetlen dolog, amit elérnénk, az, hogy az ilyenfajta bűncselekmény, látens móde, módon, de tovább felmaradna, és maguk az áldozatok nem lennének felkutathatók, és még nagyobb árat kellene fizetniük. Éppen ezért a hetes pontot emelném ki az önjelentésében, és zárásképpen az egészet szerettem volna kicsit feloldani. Én köszönöm szépen a jelentést, amit készített, de az erőszak fogalmát a párok esetében említette. Nem ismertem még ezt a definíciót úgy, ahogy ön használta. Kérem, hogy ezt vegye inkább viccként, vagy a helyzet föloldásaként, most ami a partnerek közötti viszont illeti. Tehát ha valamit a partnerem szememre vet, akkor ez nem bűncselekmény. Ő mondja ezt, ahogy ön leírja, tehát hogy én kényszerítem bizonyos munkára a háztatásban, anekdóta akart lenni. Köszönöm szépen a jelentést, de ez olyas valami, amin tovább kellene dolgozni. Köszönöm szépen. Merci, Madame Cseszkova. Madame... Köszönöm szépen, Cseszkova. Rem asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és nagyra értékelem, ahogyan meg a témát, amelyel én is foglalkozom. Hadd mondjam el, hogy Romániában múlt héten indítottunk egy kampányt a ö, családon belüli erőszakkal kapcsolatban, ö, hiszen ez a szlogán szerint mindannyiunkat érint. Ez jelentős előretörés ö, tapasztalható ezen a területen. Ö, a román társadalomban ez feltétlenül létezik. A pénzügyi gazdasági válság nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez a jelenség terjedjen. Miért? Azért, mert bármelyik tagja is legyen a párnak, vagy a családnak, hogyha elveszti a munkáját, nincs miből éljen. Tehát agresszívebb Véleményem szerint az erőszak tagadása az alap jogoknak, az emberi jogoknak. Így ö, veszélyeztetjük is a jövőt, hiszen egy családban, egy párkapcsolatban, hogyha veszekedés van, szembe kerülnek a társak folyamatos jelleggel, akkor a gyerekek húzzák a rövidebbet nagyon szenvednek ettől. A gyerekeket sújtja ennek a helyzetnek minden hátránya. Az erőszak következmény. Van ennek egy oka? A szegénység. Erről szóltunk is. Párhuzama vontuk a szegénységgel, kapcsolatba hoztuk a szegénysége, valamint az oktatás hiánya. Romániában statisztika is áll rendelkezésre, és európai szinten is vannak adatok. Ezek a statisztikák azonban csak egy részét mutatják ennek a jelenségnek, ennek a ténynek. Nagyon sok áldozata van az erőszaknak, aki nem elég bátor ahhoz, hogy beszéljen róla, hogy a hatóságoknál feljelentést tegyen. Nincs bátorsága ahhoz, hogy elmondja, ez történt vele, és ezzel keresse meg a hatóságokat. A tagállamok ö, konkrét finanszírozási ö, intézkedést tehetnek, de mást is. Nem csak kampányokat vezetnek vezethetnek, hanem van lehetőség menedéket nyújtani az áldozatoknak, pszichológiai eszközök, illetve a munka erő piacra való visszavezetés, a gyermekek támogatása. Hiszen ez nem csak az anyákat sújtja, hanem a gyermekeket is. Egy ilyen ö, otthonban jártam a múlt héten hazámban. A ö, tagállamok országokon, tagállamokon belül az NGO-knak is nagyon fontos szerepük van az erőszak elleni harcban, hiszen ez csak következmény. Ennek megvan a maga oka. Ez egyre inkább terjedő jelenség. Köszönöm szépen, ahogyan megközelítette ezt a kérdést. Köszönöm szépen, amiért hozzájárult ehhez a munkához a vitához az egy európai kezelésével kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket! Merci, madame. Köszönöm szépen, Plumbasszony, Zaborska asszonyi a szó. Uh, merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, nem uh, szükséges rabolnom az idejüket, Röviden el tudom mondani, hogy uh, Svensson uh, azon uh, már az 7 évvel ezelőtt is sokat kampányolt a nők és gyermekek elleni erőszak ellen. Tudom, milyen jó munkát végzett, és szeretnék gratulálni a jelentéséhez. Nemrég Gyakran szóltunk a nők elleni erőszakról. Több állam foglalkozik az áldozatok támogatásával, rendőrség támogatását is jelenti. De én inkább arról szeretnék hallani, hogy hogyan alakul a prevenció, a megelőzés talán ebben a jelentésben is szükséges ezt megemlíteni. A húsz bekezdésből csak egy szól a megelőzésről. Én magam orvos vagyok. Talán éppen ezért a ö, megelőzés ö, nagyon közel áll hozzá, mint általában az orvosokhoz de úgy gondolom, hogy a prevenció jobb megelőzni, mint gyógyítani. Kevesebbe is kerül. Mit is kéne tegyünk? Elgondolkozni azon, hogy milyen anyagi előnyt jelent, hogyha sikerül megelőzni a nők elleni erőszakot. Ez azt jelenti, hogy kevesebb tragédia kevesebb emberi élet sérül. Nem régen, az utóbbi időben azonban nem hallottam eleget arról, hogy miért van a nők ellen erőszak, és milyen körülmények között követik el, ahogy Plumb asszony elmondja, a szegénység, az alkohol, a féltékenység, a kábítószer, a legfőbb okok, a négy legfőbb ok, amely bizonyítottan a hátterében áll a nők elleni erőszaknak. Úgy vélem, hogy a nők iránti tisztelet, méltóságok iránti tisztelet hiánya, illetve a gyermek méltóságának tiszteletben nem tartása is ok. De vannak olyan körülmények, amelyek a nők ellen erőszakot valószínűsítik. Amikor a nők elleni erőszak ellen kampányolunk, akkor többet kell tennünk a megelőzés érdekében bizonyított tény, hogy azok a gyerekek, akik olyan környezetben nőnek föl, ahol erőszak van, valószínűbb, hogy maguk is erőszakossá válnak. Borzasztó, hogy nem tudunk többet tenni a gyermekek védelmében, hogy ők ne legyenek majd felnőttként erőszakos a partnerükkel. Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót a bizottságnak, ha megengedik, előadó asszony, szeretnék néhány pontra tenni, ami közel áll hozzám az erőszak elleni küzdelemben és a mozgósításban. Az első pont az a cél, hogy törjük meg a hallgatást, mert csak akkor lehet az erőszak ellen hatolni, hogyha minden aspektusát ismerjük. Azt hiszem, ez nagyon nehéz terület, de nem szabad lemondani róla. A hallgatás megtörése azért szükséges, hogy minden áldozata az erőszaknak ö, szóhoz jusson, elmondja, mi történt. Hogyha ez sikerül, akkor megtudjuk, hogy az erőszak minden társadalmi szinten jelen van, és talán még nehezebb megtudni, ö, még nehezebb lenne próbált leküzdeni, hogyha ezt nem tudnánk. Vannak olyan körök, ahol sokkal nyilvánvalóbb az erőszak, mint máshol. Azt hiszem, hogyha a nők elleni erőszak küzdelmében végig akarunk menni azután, akkor meg kell törni a hallgatást. Meg kell tudni, hogy minden körben mi történik. Egyesek számára nehéz lesz elismerni, hogy erőszakosak. Azt tény. Második pont, ezt nagyon jól elmondta több kolléga, például Zaborszka asszony, nagyon figyelmesnek kell lenni arra, hogy a ö, szülők egymás közti erőszaka hogyan hat ki a gyerekekre. Ö, nem csak pszichológiai törés van, ö, pszichológiai bizonytalanság azon gyerekeknél, akiknek erőszakosak a szülei, hanem gyakran megismétlik magukat a tényeket ö, nemzedékről nemzedékre Hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor statisztikára van szükségünk, amelyekkel ezt végigkövethetjük, és olyan akció kell majd, amely lehetővé teszi, hogy eme problémákat megelőzzük. Nagyon jól elmondta, hogy a harc pénzbe is kerül, de a megelőzés esetében erre nem szabad sajnálni a költséget. Harmadik pont. Szeretném felhívni a figyelmet, és ez nem könnyű egy ilyen bizottságban, mint a miénk, de e, integráltan kell e, megközelíteni a kérdést, bármilyen nehéz is. Azaz teljesen világos fejjel kell ezt látnunk. Az erőszak nem csak a nők ellen irányul. Vannak nők, akik erőszakosak a férfiakkal. Nem fehér-fekete a kép. Elnézést kérek, hogy így mondom ki a dolgokat, mert lehet, hogy ez egyeseknek nem, teszi, nem tetszik de ki kell mondani előbb vagy utóbb. Gondolok itt arra, hogy amikor családok felbomlanak, akkor a férfiak ellen is irányulhat az erőszak, a nők ellen is természetesen. Ismerek ö, olyan ö, pszichológiai erőszakot, amelynek az áldozatai férfiak. Azt hiszem, hogy hihetőbbek leszünk, hogyha integráltan látjuk, nézzük a különböző erőszakformákat, ez csak az mellettünk szólna, és akkor hatékonyabbak leszünk. Hogyha az erőszak ele hatékonyan akarunk fellépni, akkor világosan kell látnunk ezt a jelenséget, és bizony a jelentéstevő asszonyban, hogy így is fog tenni. Utolsó megjegyzés. Amikor a konkrét kötelezettségekről beszélünk, amelyeket világosan leírt, például a az otthonok, védő otthonokról, akkor biztosítani kell az ehhezek működtetéséhez szükséges eszközöket egyes tagállamokban vannak ilyen otthonok, de hogyha ezek nem tudnak működni, mert nincs eszköz, akkor mire való? Ha hatékony politikát akarunk, akkor végig kell menni az úton. Most pedig átadnám a szót a bizottságnak, Pikes asszony a bizottság nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy itt lehetek az igazságügyi főigazgatóság kollégáival. Mindketten be fogunk számolni Vivian Redding biztos asszonynak, a bizottság alelnök asszonyának. Az igazságügyi főigazgatóság, mi főigazgatóságunk közösen ülésezünk majd januárban. Nagyon szorosan működünk együtt. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet a jelentéstervasszonynak, köszönöm a vezető gondolatokat, és köszönöm a képviselőknek is a megjegyzéseiket. Én támogatom a jelentéstevő asszony jelentését, nem magánügy, a nemi alapon elkövetett erőszak. Európai Uniós szinten kell eljárni. Nyilván van magán dimenzió, de van köz ö, dimenziója is ennek a kérdésnek. Nyilván tudják, hogy múlt héten itt ö, egy konferenciát tartottak Brüsszelben, és lehetőség nyílt arra, hogy egy tanulmány eredményeit meghangassuk, az Európai Parlament készítette el, vagy a bizottság felvette ezt a fonalat, és a saját szolgálatom is készítettek jelentéseket, azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket tesznek az erőszak elleni küzdelemben minden tagállamban. Nagyon sok példát hallhattunk, ezek most kerültek közé. Javaslom, hogy nézzék meg ezt az anyagot, és gondolom a jelentéstevő asszony figyelembe veheti a múlt heti konferencia e, eredményeit a jelentések készítésénél. Ahogy múlt héten is elhangzott, és ahogy már elhangzott az ENSZ konferencián Pekingben, 15 évvel ezelőtt a nemi alapú erőszak az a nemek közötti egyenlőtlen hatami viszony tükre tükröződése. Éppen ezért a nemi alapú erőszak megoldásánál sokkal fontosabb, hogy figyeljünk a nemeken alapuló vagy nemek között egyenlőségen. Redding asszony múlt héten a konferencia megnyitóján azt mondta, hogy az Európai Bizottság készít egy dokumentumot, ami áldozatcsomagnak nevezett dokumentum, jövő májusban készül el ez a csomag, illetve készülnek további dokumentumok a nemek között egyenlősége, illetve a DAFNE programa kapcsolatban. Ami a nemi alapú erőszakot illeti, annak megoldását, ez egyike azon öt prioritásnak, amely a nemek között egyenlőség stratégiájából adódik. A többi prioritás, mint említettem, az első prioritás az egyenlő gazdasági függetlenség. A gazdasági függetlenség segítségével a nők nyilván ö, nem kerülhetik el feltétlenül az családon belüli erőszak csapdáit, de legalább lehetőségük van, hogy kiszabaduljanak ebből a csapdából. Tudjuk persze, hogy nagyon sok oka van az erőszaknak, nagyon sok aspektusa van a nemi alapú erőszaknak, a megvalósulásának, a megnyilvánulásának. Tudjuk, hogy a nemi alapú erőszak nem nincs tekintettel osztályra, társadalmi csoportra. Tudjuk, hogy a lakosság bizonyos csoportjai jobban kivannak téve ennek az erőszaknak, mint mások nők nagyon érzékenyek, törékenyek. Találkoztam tíz nappal ezelőtt ír utazókkal, és hogy ők milyen tapasztalattal rendelkeznek ír utazó vagy vándor csoportokkal. Hm, ők, ezek az ír utazók, vagy vándorok, vándorcsoportok nem tudnak egy helyen maradni. Ha megnézzük a fogyatékkal élő nőket, ők még inkább sérülékenyek, vagy ki vannak szolgáltatva. Minden politikánknak arra kell irányulnia, hogy figyelembe vegyük ezeknek a sérülékeny csoportoknak az igényeit, illetve a nemi alapú erőszak kérdését, és üdvözöljük azt az eredményt, ami elért, amit elértek az Európa Tanácsban. Egy nyilatkozat, egy kiáltvány készül majd, reméljük, hogy jövőre stabilizálni lehet majd ezt a ö, konvenciót, vagy nyilatkozatot. Nagyon fontos, hogy az Európa Tanács tagjai meg is valósítsák a nyilatkozatban szereplőket. Nagyon sok a vita folyt a hatája kapcsolatban. Az egyik pontot az elnök is említette. A családon belül erőszak, a férfiak és nők közötti erőszak a családon belül, ez azt jelenti, hogy valóban az erőszakot elkövetheti a nő is, meg a férfi is. A nemi alapú erőszaknál, tudom, az a tanácsban is folynak a viták, és azt mondják, hogy különböző hagyományok vannak a tagállamokban, meg kell oldani az erőszak problémáját, a gyökerénél kell megragadni a problémát, ahogy tetszik, a bizottság ezt elismeri, és ezt elhangzottam a spanyol elnökségen a tanács a konklúziókban, de hát elismerjük, hogy mennyire fontos javítani az adatgyűjtést. Nagyon fontos közös mércével mérni a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos adatokat. Persze könnyebb mm, mondani, mint megtenni. Európai szinten már a pekingi akcióplatform keretében elértünk eredményeket, de nem eleget, és reméljük, hogy tovább tudjuk fejleszteni ezeket az elemeket, és a Vilniuszi Gender Institute-ot is szeretnénk felhasználni, és közösen az intézményekkel meg kell néznünk, hogy mit kell tudnunk európai szinten. A veszély persze az, hogy annyi mindent akarunk tudni, annyi különböző dimenziója van az erőszak alapú, a nemi alapú erőszaknak, hogy hát nagyon fontos lenne megállapodnunk abban, hogy mik azok a kulcsfontosságú elemek, amiket mérni kell. És a jelentéstevő azt hiszem erre törekszik jelentésében, és üdvözlöm a jelentést, örömmel dolgozunk önnel együtt szorosan a következő hónapokban, és gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, a szakbizottságnak, olyan kérdéssel foglalkozott, ami nőket és férfiakat egyaránt érint. Elnök, köszönöm szépen a bizottság részéről Pikaszonnak, most még visszadom a szót jelentéstevő asszonynak, Svensson asszonynak, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm minden kollégának, köszönöm a bizottságnak az információkat. Bevezetőmben már említettem, hogy a nemi alapon elkövetett erőszak problémája különféle tényezőkből áll össze, amelyek szorosan összefüggenek egymással, és ez kiderült abból is, amit a kollégák elmondtak. Nem az a helyzet, hogy egy intézkedés lenne lehetséges ezen erőszakos cselekmények leküzdésére, hanem egy intézkedés csomag. Ez a fajta erőszak Annak a következménye, hogy nem valósult meg a nők és férfiak közötti egyenlőség, éppen ezért a mi bizottságunk számára nagyon fontos ez a téma. Ezen kívül azt is hallottam, hogy sokan hangsúlyozták, hogy az erőszak minden társadalmi csoportban előfordul. Hatalomról van szó, ellenőrzésről, uralkodásról, és a társadalom minden csoportjában megtalálható, ahogy mondtuk. Láthatjuk, hogy bizonyos tényezők indíthatják be az erőszakos cselekményeket, mint a szegénység, az alkohol, munkanélküliség, és így tovább. Ezek lehetnek a kiváltó tényezők, azonban azt is látnunk kell, hogy az erőszak minden csoportban megtalálható de vannak olyan tényezők, amelyek kiválthatják az erőszakos viselkedést. A legjobb gyakorlatról is beszéltünk, és arról, hogy hogyan lehetne a legjobb gyakorlatokat összehangolni. Remélem, hogy így előre is haladhatunk. Sokan eh, hangsúlyozták, hogy a megfigyelő központ nagyon fontos, és az Európai Egyenjogúsági Intézet közösen az Európai Unió alapjogi ügynökségével is szorosan együtt kell működnünk. Ez az alapjogi ügynökség viszonylag kiterjedt kutatást fog végezni a nők elleni erőszak helyzetéről. Az erőszakról gyűjtött tapasztalataik nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb ismereteink legyenek arról, hogy milyen intézkedések léteznek már a különböző tagállamokban. Remélem, hogy a nők is útmutatást kaphatnak a legjobb gyakorlatokból. Egy képviselő pedig az önkéntes szervezetek munkájáról beszélt, amikor például otthonokról van szó. Nagyon fontos az, hogy az NGO-k munkáját megfelelően becsüljük. Az önkéntes szervezeteket pedig a társadalomnak támogatnia kell. Nem háríthatjuk át a felelősséget az önkéntes szerveződésekre hogy ők mentsék meg az erőszak áldozatainak életét. A felelősség a társadalomnál van. Hallottunk a homoszexuális, biszexuális, transzexuálisok ellen elkövetett erőszakról, ezeket az eseteket is figyelembe kell vennünk. Itt arról is szó volt, hogy néha visszavonják a feljelentéseket. Elég gyakran előfordul ez. És éppen ezért hangsúlyozom, hogy ne lehessen megengedni azokat a feljelentés visszavonásokat, amelyek köztörvényes bűncselekedetekre vonatkoznak. Elképzelhető, hogy az érintettek további erőszak áldozatává válhatnak, ha nem vonják vissza feljelentésüket. Tehát az áldozatok ezáltal elvesztik az önbizalmukat, elvesztik az önbecslésüket, és további erőszakkal fenyegetik őket, amennyiben nem vonják vissza feljelentésüket. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a társadalom vállalja a felelősséget, a társadalom jelentse ki, hogy bűncselekményről van szó, és a társadalom felelőssége az, hogy a cselekedeteket igenis bűncselekménynek tartsák. Várom az együttműködést a kollégákkal, hogy a szöveget eh, számos területen kiegészíthessük az első vita után. Ez volt az első tervezett megvitatása. Teljes mértékben nyitott vagyok a kollégákkal történő együttműködés irányába. Nyilván egyikünknek sincsenek kész válaszai a kérdésekre, de csak is, hogyha együttműködünk, tudjuk megoldani ezt a problémát, és így érhetünk el jó eredményeket. Tehát várom a jövőbeli együttműködést minden kollégával. Most pedig köszönöm a nap vitáját, nagyon sokat kaptam ebből a vitából. Köszönöm. Merci, Madame le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. A módosítókladási határideje december 8-a déli 12 óra, megismétlem, december 8 déli 12 óra a, módosítók leadási határideje, Svensson asszony jelentéséhez. A szavazása bizottságunkban január 20-26-án lesz, 2011-ben, és a jelentés plenáris ülés elé márciusban kerül, 2011 márciusban. Köszönöm szépen, most pedig visszaadom Svensson asszonynak az elnöki széket. Akkor most visszatérünk a napirendre. A következő napirendi pontunk a 8-as pont, ez pedig a 2009-es évi mentesítés. Kettős pont az EU általános költségvetés, a harmadik szakasz bizottság. Emlékeztetnék arra, hogy a koordinátorok határoztak, hogy kevés idő volt, és Garcia Perez asszony, aki a költségvetési kérdésekért felelős, megvizsgálja ezt a jelentést, és utána javaslatot tesz, hogy hogyan tovább a bizottságunkban. Tehát eh, most itt a 2009-es mentesítésről van szó, és örülünk, hogy eh, Garcia Perez asszony vállalta hogy megvizsgálja a kérdést, tehát most rögtön átadom García Pérez asszonynak a szót. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony. Megpróbálok tömören szólni, mivel késő van, és egyesek már is elhagyták a termet. Ebben a jelentéstervezetben elmondjuk azt, amit már máskor is elmondtunk, de ettől ez még ugyanolyan fontos. Szeretném aláhúzni a következő két pontot. Gyakran szóltunk arról, észszerűsíteni kell a költségvetést, és ennek legyen gender aspektusa is erre emlékeztetnék. A számvevőszéket és a bizottságot emlékeztetjük arra, hogy az EU működéséről szóló szerződés értelmében ezt az aspektust be is kell venni, és kezdeményezést kell tenni ilyen irányban. Úgy gondoljuk tehát, hogy a nemi aspektust figyelembe kell venni minden költségvetési szinten, az auditot beleértve. olvastuk, hogy a szemvevőszék elfogadja, hogy legyenek társfinanszírozott tevékenységek a nők képzésében, és reméljük, hogy a bizottság hasonló ilyen jelentéseket készít, hasonló témában még készít jelentést. Az Európai Szociális Alap felhasználása itt is elképzelhető jelentés készíthető egyes akciók gender aspektusáról a következő akciókat a munkaerőpiac elemzése alapján kell véghez vinni. Amikor képzést valósítunk meg a nők számára, akkor a tagállamok az operatív programban figyelembe kell vegyék a valóságot, a tényeket, és adaptálni kell a programokat ahhoz, hogy a nőknek mire van szükségük különböző életszakaszokban, milyen képzésre van szükségük. Hiszen néha olyan kezdeményezések vannak, amelyek nem veszik figyelembe a nők szükségét, hogyan juthatnak be a munkaerőpiacra, mert a képzettség nem felel meg annak, amit a munkaerőpiac megkövetel. Éves jelentésében a számvevőszék bemutatott egy dokumentumot a DAFNE programoknak történő kifizetésekről. Ennek a programnak a fontos végrehaj, pontos végrehajtására oda kell figyelnünk. A DAFNE program a mi szakbizottságunk számára igen fontos. Most olyan ö, kezdeményezésekről beszéltünk, amelyek a nem mi alapon történő erőszak elleni küzdelmet szolgálják. Nos, a Daphne programban eh, is eh, elképzelhető. Ilyen sajnálom, hogy ezt a programot nem használják fel megfelelően. Elégséges kell legyen a költségvetés ahhoz, hogy az akció hatékony legyen. A hatékonysághoz pedig eh, megfelelően kell finanszírozni. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a gender aspektus minden költségvetési szinten jelen kell legyen, nem csak az értékelésben, a végső fázisban, hanem az előkészítés és a végrehajtás során is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Gerse Perez asszonynak. Ezek nagyon fontos megjegyzések, amelyek itt szóba kerülnek. Sohasem lehet eléggé aláhúzni, mennyire fontos a férfiak, nők egyenlősége. A költségvetésben határozok meg a jövőbeni lehetőséget. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének. Galérus úrnak. Mike. Sorry. Yes, I would like to thank uh, Mrs. Garcia Perez for the... Köszönöm szépen Garcia Perez uh, asszonynak a jelentés tervezetet a mentesítésről. Az első ponttal kapcsolatban a költségvetés gender aspektusáról. Nos, ez valóban fontos, de ez nem jelenti az, hogy a külön költségvetés kell nemenként, hogy más összeget költsünk a nőkre, mint ahogy a jelentésből kitűnik, ez jobb tervezés és végrehajtás jelent a közférában a nemi dimenziót figyelembe kell venni a költségvetésben, ez tény. A bizottság elismerte a gender budgeting, a nemi aspektus figyelembe vévő költségvetés fontosságát, és ez több területen meg is jelenik például amikor az éves költségvetést előkészítjük és kiküldjük a kérdőívet, akkor már számolunk a nemi dimenzió figyelembevételével. Odafigyelünk a nemi aspektus figyelembevételére az auditálás során. Én nem vagyok auditor, de a kollégaim, amikor projekteket vizsgálnak, akkor ellenőrzik eme aspektus szerint is. De természetesen készek vagyunk többet tenni. Ami pedig a számvevőszék jelentését illeti a szakképzésről. Üdvözöljük a megjegyzéseket! és megpróbáljuk követni, megpróbáljuk a munkerőpiaci szükségleteket jobban felmérni, és a kedvezményezeteket célzottabban kiválasztani. Természetesen ez közös igazgatás alatt áll, és a szelekciós kritériumok a ö, tagállamok kompetenciája. Megpróbálok iránymutatást nyújtani, és a monitoring bizottságban segíteni a munkájukat, és jobb szelekciós kritériumokat kiválasztani. Köszönöm szépen! Mrs. Garcia Pérez. Sí. Garcia Pérez, asszony. simplemente para... Nagyon röviden. Nagyon röviden a bizottságnak szeretném mondani, hogy a mi bizottságunk persze tudja, hogy a nem specifikus elemek fontosak. Itt nem több kiadástól van szó, hanem az igazságos elosztás a nők és férfiak között, ez világos. Aztán zárásképpen hadd mondjam el, hogy nem vagyok szakértő költségvetési kérdésekben, és éppen ezért a szakbizottság titkásának köszönöm szépen a segítséget, és a bizottságnak is, hogy segítettek a munkában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Garcia Perez asszony. A módosítók benyújtásnak határideje december 8-a, a bizottságban pedig január 26-27-én szavazunk. És uh, március 28-án pedig uh, a gazda bizottságnál. Most akkor áttérünk a 9-es napirendi pontra, és üdvözölném Fiona Holt. Üdvözlöm bizottságunkban. Információkat kapunk arról, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség hogyan valósul meg az Európai Parlament választási megfigyelő tevékenységeiben. Hol asszony az Európai Parlament választási megfigyelő csoportjában eh, jelentést ír, és eh, különféle következtetéseket szeretne levonni a velünk közlendő információkról. Tehát átadom a szót Hol asszonynak. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide. Ez egy olyan jelentés, Na most, ami a választási megfigyelési tevékenységeket ér, és azon belül pedig a nemi kérdéseket, két e, perspektívából nézném meg. Először is itt van a gender mainstreaming az európai perspektívából, az európai érintettek szempontjából, akik részt vesznek a választási megfigyelési delegációban. Azt mondja, itt van a gender mainstreaming az érintett megfigyelt országokban. És jó hírrel kezdeném, ami a munkát illeti az európai oldalon, nagyon jó statisztikáink vannak a nők szerepvállalását, illetően a választási megfigyeléseknél. 2004-től 2009-ig a képviselők 30%-a nő volt, és ha megnézzük a nők részvételét a választási megfigyelési tevékenységben, nagyon is megfelel az általános százaléknak. Most mindegy, hogy a képviselők egyszerű képviselőként vettek részt egy ilyen delegációban, vagy a delegáció vezetői voltak, vagy pedig főmegfigyelők. Ugye a főmegfigyelő egy olyan képviselő, akit a bizottság nevez ki, aki az egész misszióért felelős által szedték. Alapvetően azt látjuk, hogy minket nőket bevonnak aktívan ezekbe a folyamatokba, olyan szinten, amely megfelel a parlamenti tevékenységünknek. A hír még jobb abban a szempontból, hogy azok az emberek, akik eh, a misszióban dolgoznak, hosszú, rövid távú megfigyelők, eh, akiket a bizottság jelöl ki, nagyon sokszor ezekben a missziókban saját szememmel láttam, fele nagyjából a részvevőknek nő. Tehát eh, ez egy pozitív üzenet, amely megfogalmazható, mármint ami az európai oldalt illeti. De ha megnézzük a szerepet, amit a nők kapnak megfigyelőként az érintett országokban, ahol lezajlanak ezek a nájoleszes megfigyelések, hát akkor annyira nem rózsás ez a kép. Rendszeres, szisztematikus értékelés készült a nők szerepvállalásáról az elmúlt években. És Két szinten hagyják végre ezt. Amikor az választás napján bemennek a választói főkébe, és megnézik, hogy milyen elemekre kell figyelmesnek lenniük, hogy le van-e zárva a ö, láda, ha ö, a szavazólistát ellenőrzik, és hogyha a kipipálandó kérdőiben vannak olyan kérdések, hogy mi a nők szerepe a szavazó helyiségekben, például hány ö, munkatársa a szavazóhelyiségben nő, vagy ki az, aki esetleg vezeti a szavazóhelyiséget. Tehát nagyon is minden több száz megfigyelésnél különböző országokban ezek a kérdések felmerültek, tehát volt mindig nem specifikus kérdés is. És ami az egyeztető, békétető missziókat illeti, ha megnézzük a választások összességét, hogyha majd a megfélve delegációk szerepét, ha megnézzük az érintett országot, ebből a szempontból is megvizsgáljuk a választási megfigyelési misszió jelentés a folyamat végén kitér, rendszeresen kitér arra, hogy milyen szerepet játszanak a nők a megfigyelt országok kormányában, parlamentjében. Itt vegyesebb az üzenet, ha úgy tetszik. Ami a szavazó helységeket illeti, nagyon sok javulást láttam, olyan országokban is, ahol mm, azért aggodalom övezi a nők aktív szerepvállalását, ott is azt látjuk, hogy viszonylag jól szerepelnek, vagy képviseltetik magukat szavazó biztosként a nők. Ha megnézzük a nők szerepvállalását a politikai folyamat egészében, akkor valóban a helyzet változó. Általános megállapodás született arról, tehát azt mondjuk ugye, hogy a, a képviselők egyharmada kell nő legyen, hogy valóban kialakuljon a nők kritikus tömege, hogy valóban hallhassák hangukat, hangjukat a parlamentben. A megfigyelések eredményei azt mutatják, hogy távolról sem ez a helyzet. Az egyharmad nincs meg. De óvatosnak kell lenni, mert Európában sem vagyunk azért tökéletesek ebből a szempontból. Ha megnézzük az európai parlamenteket, és van néhány nagyon jó példa, a nők részvételét illetően, Svédországban 46%, Hollandiában 41%, Finnországban 40% a nő, de hát van néhány rossz példánk is, az én tagállamomban, az Egyesült Királyságban 22%-on nők, női képviselők száma. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz konklúziókat levonni, és azt mondani, hogy ez vagy az még javításra szorul, mert a saját házunk táján sem sikerült még megvalósítanunk ezt. Amit azonban javasolnék, ami a munkákat illeti, nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket mindig is tegyük fel. Nem csak azért ki tudjuk pipálni a nyomtatványon a kis dobozokat, hanem ugye a kormánytagok, ha beszélünk, találkozunk képviselőket, szóval találkozunk a pártokkal, nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket mindig föltegyük. Mert néha az történik, hogy egy válság alakul ki a választás valami aspektusa kapcsán, amely utolsó percben derül ki, és akkor úgy tűnik, hogy ez a nők hányan vannak, ez kevésbé fontos kérdés, a nők szerepe nem tűnik olyan fontosnak, inkább ilyen kicsit ilyen lágy vagy enyhe kérdésnek tűnik egy adott politikai válság közepette. De mindazonáltal nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket mindig is tegyük fel, mert ha csak így érünk el valamit, így lehet politikai párbeszédet folytatni ha mindig feltesszük a kérdést. Csak így lehet napirenden tartani a nők szerepvállalását az érintett megvizsgált országokban. És így lehet garantálni azt, hogy elismerik a nők szerepét. Nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon fontos téma mindenki számára, nem csak a mi számunkra, amikor a politikai folyamatokra van szó. köszönöm szépen! Vám, tak, för mycket! Nagyon szépen köszönöm ezt a roppant lebilincselő előadást, és nagyon érdekes volt hallgatni, hogy itt a demokrácia kérdéséről van szó, és hogy egyrészt az európai részen és a többi országok oldalán milyen összefüggések, különbségek vannak. Jó volt hallani azt az összefoglalást is, hogy a saját térfelünkön is vannak problémák, ezért nagyon fontos az, hogy dolgozzunk, fáradozzunk azon, hogy ezen az oldalon is javítsuk a helyzetet, hogy kihassunk a többi országok irányába is. Itt az anyagomban megvan ez az összeállítás, és nagyon érdekesnek tartom a bizottságunk tagjaihoz el kellene juttatni, hiszen nagyon fontos kérdésről van szó bizottságunk számára. Tudnunk kell, hogy hogy néz ki a helyzet, de az is fontos, hogy lássunk egy összefoglalást a helyzetről és az elképzelhető intézkedésekről. Tehát köszönöm szépen ezt a mai előadást, köszönöm az anyagot, amelyet tovább tanulmányozhatunk a bizottságunkban is. Tehát nagyon köszönöm, Hollasszony. Mrs. Morin Sátta bírt ordet. Morin asszony szót kért. Csak egy szó erejéig. Rendkívül fontos problémáról van szó, és a mi szakbizottságunknak nagyon határozottnak kellene lennie. A politikai pártokon belül a nők által betöltött szerepre gondolok. Egyetértek az önök asszonyja azzal kapcsolatban, hogyan működik a demokrácia, és a nőknek milyen szerepük van ebben. De a nők szerepe a demokrácián belül, nos, ez előfeltételezi a nők szerepét a pártokban. Ez döntő fontosságú. Igen, valóban igen, valóban ez az egyik kérdés, eh, amit eh, felvetünk, amikor a politikai pártokkal találkozunk. Milyen intézkedésük van, ha van, azzal kapcsolatban, hogy a nők megfelelően képviselve eh, legyenek a jelöltek között, akik egy választáson indulnak. Nem lehet parlamenti képviselő, hogyha nincsen jelölt, gondolok itt a nőkre az intézkedések nagyon különbözőek egyes országokban külön hely van a nőknek. A helyek egy százaléka, egy bizonyos százaléka. Más esetekben elképzelhető, hogy egy kis ösztönzés van, például nem a letétet kívánnak meg Változó a helyzet. Van, ahol, van olyan ország, ahol nehéz az összeget egyszerűen összehozni, és akkor a nők számára ez alacsonyabb. Ez is egy pozitív lépés. De a gyakorlat nagyon változó. Ezt látjuk, amikor politikai pártokkal beszélünk erről, és akkor megtudni, hogy van-e pozitív intézkedés a nők részvételének növelésére. És van még valamit nehéz számszerűsíteni. Lehet intézkedés, ösztönzés, de elképzelhető, hogy a nőket, hogy félreállítják. Nem a lista elején szerepelnek, nem kapnak olyan prominens szerepet a jelöltek csapatában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Hollasszony. És úgy érzem, véget ért a napirendünk. A szakbizottságunk holnap 9 órakor folytatja ülését elég sok szavazni valunk van holnap, és változás is volt a renden. Tehát most szeretném megköszönni a titkárságnak és tolmácsainknak a munkájukat. Holnap kilenckor találkozunk. Köszönöm szépen a mai munkát.